Um, Kedves kollégák! Kedves kollégák! Na, ha még nem sokan érkeztek meg, azt javaslom azért kezdjük el a munkát. Van néhány eljárási téma, amit el kell fogadnunk. És az első érdemi napirendi pontunk 9.20-kor kerül sorra, a 6-os 7-esről van szó, addigra talán már mindenki megérkezik, az előadókat is ideértve. Tehát tudjuk le a formális dolgokat, és először is az Európai Bizottság a 6-os 7-es pontokban közös előadást tart majd. Ö a hetes témának, pszichoaktív anyagok témának Protasevics úr, úr az előadója, a hatosnak pedig Jiménez Becserni Bárjó asszony. Van-e bárkinek ellenvetés a napirenddel kapcsolatban? Ha nincs, akkor azt elfogadottnak tekinthetjük. Kérem, hogy a koordinátorok ajánlásait támogassák. Két ö, ö, véleményíró nevére történt javaslat, Szedrői Alabárt, a néppárt részéről, az európai belső piaca az elektronikus kommunikációnak témában lenne az egyik jelöltünk, az ITRE jelentést viszi, és Axel Voss, aki pedig a típusengedélyezés témában és az ide vonatkozó irányelv módosítása témájában az Impó bizottság nevében vinni a dossziét. Van-e a jelölésekkel szemben bárkinek felvetése? Nincs. Az elnök közleményei között el kell mondanom a mai nyelvi kiosztást. Sajnos finn, észt, máltai és horvát nyelven nincsen tolmácsolás. Elnézést kérek azoktól, akik ez, akiket ez érint. Múltkor is volt hasonló gondunk, nem tudunk mit tenni. Négyes napi rendi pont. A külső határok átlépésekor vízum kötelezettség alá eső, illetve a kötelezettség alól mentes harmadik országban állampolgárkországának országának szóló tanácsi rendelet módosításáról. Diaz de Mera asszony jelentésének helyesbítéseit kellene elfogadnunk. Mivel Diaz de Mera jelentése azelőtt került a plenárisra, mint ahogy azt a jogásznyelvészek átnézhették volna, utólagos módosításokat kell végrehajtani rajta. Ezek a módosítások mind a jogásznyelvényektől származnak, külön korrigendumban írták le őket. E, ezt e, elfogadottnak tekintem, amennyiben az ülés végéig senki nem emel kifogást ezzel kapcsolatban. Ötös napi rendi pont. Az Európai Bizottság beszámolója, tájékoztatója az Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről. Az év végéig egy specifikus program lezárul, a nyolc közül, és a koordinátorok foglalkoztat kis egy egyszerűsített eljárás keretében a 46 per 1-es eljárási szabály alapján a témával. Kérem a bizottságot, hogy röviden tájékoztasson minket arról, hogy mi is ez a javaslat. Parancsoljam. Köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek. Eljárási kérdésről van szó. A terrorizmus következményeinek kezelése és más biztonsági kockázatok kezelése a téma. 2007-2013-as programról van szó, és ezt átvisszük a következő következő pénzügyi tervbe, ahol a rendőrségi kezében lévő eszközökkel kapcsolatos ez. Miért van ez a hatályon kívül helyezés? Azért, mert a 2014-től 2020-ig tartó programok veszik át ennek a szerepét. Kettős jogalapja van a programnak, ez az EU szerződés és az Euratom szerződés jegyében történt itt így. Éppen ezért ezt az eljárást elő kellett terjesztetünk, a tanácsnak egyet kell értenie, és a parlamentnek egyet kell értenie, és hogyha ez megtörténik, akkor ugyanazt az eljárást folytatjuk. Nem leszek nem kívánok hosszabban beszélni, ez egy eljárási kérdés, és a hatályon kívül helyezés nem fogja veszélyeztetni a már folyamatban lévő programokat, mindaddig, amíg ezek nem zárulnak, és a finanszírozás ebből a programból történik. Ennyit szeretem volna mondani, ha van kérdés, válaszolok. Köszönöm, szeretne valaki hozzászólni. Ha nem, akkor a szakbizottság elnöke előterjeszti a javaslatot, mégpedig azt, hogy fogadjuk el ezt a javaslatot. Köszönjük, szávári úr! Most pedig közös vita, hetes, hatos pont, az egyik eh, a til, az új kábítószerekről van szó, és eh, a másik pedig a tiltott kábtószer kereskedelmi területén a bűncselekmények tényállási ellenére büntetésekre vonatkozó minimumszabályok fogalom meghatározással egyetemben Jimenez Beszeril asszony az előadó. Egy kicsit hamarabb értünk ehhez a ponthoz, mint ahogy elő irányoztuk, de ez nem jelent nagy problémát. Hogyha senki nem ellenzi, akkor folytassuk a megbeszélést. Először az Európai Bizottság tart erről előadást, majd pedig meghallgatjuk mindkét előadót, az árnék előadókat, és bárkit, aki szeretne hozzászólni. Az Európai Bizottság nevében Knudsen asszonyi a szó. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam, hogy bemutathatom a bizottság javaslatát az új pszichoaktív anyagokról. Ez egy nagyon fontos kérdés Reding asszony számára is. A tanácsban éppen megkezdődtek a tárgyalások, és litván kollégáinkkal nagyon jó az együttműködés. Nagyon pozitív jelzés az, hogy a parlament már kinevezte az előadóját, és örülünk, hogy Patasjevics úrral és Jimenez asszonynal majd együttműködhetünk. Nagyon jó szinergiákra várunk majd az együttműködésben. Most szeretném elmondani, hogy milyen célunk van a pszichoaktív anyagok csomagával. Kettős célkitűzésünk van. Először is a piacról szeretnénk kivonni a káros anyagokat az egész Európai Unióban. Ezen kívül, amennyiben büntető jogi szankciók szükségesek, akkor ezeket is szeretnénk összehangolni. Ezen kívül az új pszichoaktív anyagok szabad mozgását szeretnénk lehetővé tenni gyógyászati célokra. Az ilyen anyagok használata nagyon veszélyes lehet ma az európai kábítószeres világban. Nagyon könnyen beszerezhetők ezek az anyagok, és az illegális drogok, mint a kokain, a cannabis és az ecstasy hatását érik el. Természetesen a pszichoaktív anyagok más ellenőrzés alá esnek, mint az illegális kábítószerek, amelyekről az ENSZ is rendelkezik. Tehát az Európai Uniónak és a tagállamnak kell itt bizonyos korlátozásokat bevezetni. Az elmúlt évek során nagyon gyorsan növekedett az új pszichoaktív anyagok száma. Több mint 300 ilyen anyagot eh, sikerült azonosítanunk 97 óta. Azonban az éves jelentése 2009 és 2012 között 24-ről 73-ra emelkedtek, tehát ennyit észlelünk. Ennek pedig 80%-át több mint egy tagállamban észlelték. És két új pszichoaktív anyagot tiltottak be, az Europol és az MCCT pedig most jelentést készít négy további pszichoaktív anyagról. A jelzések alapján azt látjuk, hogy az anyagok felhasználása növekszik, és azt látjuk, hogy 15 és 24 év közötti fiatalok használják ezeket a pszichoaktív anyagokat, és legalább 5%-ukkal élnek. Tehát itt az ideje, hogy fellépjünk, hogy megvédjük az európaiakat, főleg a fiatal európaiakat a káros drogok használatától. Ezek az anyagok piacon vannak, és európai szinten károsak az egészségre, a tagállamoknak pedig megfelelően reagálniuk kell. Úgy gondoljuk, hogy az európai megoldásnak, intelligens megoldásnak kell lenni, hogy ne, fenyeg, ne veszélyeztessük a legális vegyi pszichoaktív anyagok használatát az Európai Unióban, amelyek kereskedelmi, ipari és kutatási célokat szolgálhatnak. A gazdasági szereplőknek jogbiztonságra van szükségük, hiszen az új pszichoaktív anyagok egy ötöde teljesen legális orvosi, állatorvosi, kereskedelmi, kutatási célok tekintetében. Ezt a felhasználást pedig a jövőben is lehetővé kell tenni. Szeptember 17-én fogadtuk el ezt a csomagot, amely a pszichoaktív anyagokkal foglalkozik, és ez két részből áll. Van egy a 114-es belső piacra vonatkozó bekezdéssel függ össze, a szerződés bekezdéséről van szó. Ezen kívül a 83-as bekezdést is említeném, amely a büntetőjoggal foglalkozik, és a meglévő keretre utal. Tehát két javaslatot tettünk. Itt egy egységes mechanizmus érdekében, de gondolom, hogy ezt ismerik. A nemrég lezelőtt vitákból, trilógusból tudják, hogy miről van szó. Ez a piacon történő visszaélés lehetősége. A Lisszaboni szerződés nem engedi meg, hogy egy büntető jogi jogalapot más szerződéses fejezetekkel összevonjon, például a belső piacra vonatkozó szabályokkal. Így a csomag tekintetében létező jogalkotásra hagyatkozunk, ahogy a Lisszaboni szerződés ezt előírja, és számos elemet sikerült itt a rendeletben azonosítanunk, amelyet megváltoztatunk. Annak ellenére, hogy az új pszichoaktív anyagokról szóló rendelkezés jól működött, mégiscsak voltak hiányosságok. Egy ilyen hiányosság abban mutatkozott meg, hogy a dolog nagyon lassan halad, hiszen itt 24 hónap telhet el a folyamat kezdetétől az anyag betiltásáig, és amíg egy tagállam, a, tan, a, amíg a tagállamok a tanácsban beleegyeznek. Nincsen olyan mechanizmus, amely ideiglenes intézkedéseket lehetővé tenne, hogyha közvetlen veszélyel fenn. A második megjegyzésem, és ismét a gyenge pontokra vonatkozik, a büntetőjogi eszközökkel, vagy semmivel sem élnek a bíróságok. Ez pedig azt jelenti, hogy itt a fellépési lehetőségén korlátozottak. Amennyiben egy bizonyos anyag tényleges kockázatot jelent, attól még nem biztos, hogy a bíróságnak megvan a jogalapja, hogy büntetőjogilag lépjen fel. A jelenlegi mechanizmus nem veszi figyelembe a belső piac működését sem. Amíg eltérések vannak a tagállamok között a nemzeti intézkedések tekintetében, az azt jelenti, hogy különféle nemzeti eljárások vannak, ez pedig ahhoz vezethet, hogy a, az MPS, tehát az új pszichoaktív anyagok mobilitása csökken. Ezeket a hiányosságokat szeretnénk orvosolni. Néhány elemet szeretnék felolvasni ebből. Az első javulást ott értük el, hogy a fellépés sebessége felgyorsult azokon a területeken, ahol a sürgős intézkedések fontosak lehetnek. Tehát sokkal hamarabb tudunk fellépni, sokkal gyorsabban tudunk haladni, tehát a piacról gyorsabban tudunk bizonyos anyagokat visszavonni az egyszerűsített eljárások tekintetében. És itt a 24-ről 10 hónapra csökkenthettük az időt. Úgy, hogy megvan a rendelet, az intézkedések közvetlenül foganatosíthatók, így pedig több döntéshozatali szintet is kihagyhatunk, ami a jelenlegi helyzetre jellemző. Tehát így 12 hónapnál maradunk. Ezen kívül biztosítanunk kell, hogy nagyon gyorsan lehet egy szakbizottság által meggyorsítani a döntéshozatalt. Ezen kívül kidolgoztunk egy sürgősségi fellépési lehetőséget, amennyiben a közegészségügy tényleg veszélyben forog. Szeretnénk egy egy éves ideiglenes intézkedést bevezetni, hogy egy anyagot a fogyasztói piacról kivonjunk. Ez akkor történik meg, amennyiben van egy kockázatfelmérés, amely igazolja, hogy egy anyag káros vagy nem káros. És amennyiben károsnak bizonyul egy anyag, akkor az ideiglenes intézkedést foganatosítani lehet. A másik új eleme az arányosság. Egy sokkal rugalmasabb megközelítést vezetünk be, fokozatosabb válaszadással, és itt három szintű kockázatpeslésről van szó, tehát vagy nincs fellépés, van fellépés, fellépés büntetőjogi intézkedésekkel. Tehát most az van, hogy vagy nem csinálunk semmit, az újdonság az, hogy fellépünk, és egy anyagot betiltunk, egy mérsékelt kockázat van. Knudsen asszony, megkérhetném, hogy közelítsen a végkövetkeztetés felé. Igen, tehát ez tényleg egy új elem. Megpróbáljuk védeni a legitim belső piaci használatot. Mint már említettem, a pszichoaktív anyagok 20%-a legális orvosi, kereskedelmi, ipari célok esetében kerül felhasználásra. Ezeknek az anyagoknak szeretnénk lehetővé tenni a szabad mozgását. Remélem, hogy ezek az új elemek nagyon hatékony eszköznek mutatkoznak. Majd az architektúráról szólnék még néhány szót. Két javaslatunk van. A rendelet önmagában az egész alapköve, amely tartalmazza az összes mechanizmust, a kockázatbecslést, a jelentéstételt, a kritériumok felállítását, hogy mikor lehet piaci korlátozásról beszélni. Az irányelv pedig bevezeti a büntetőjogi elemet, és így javítja a régi keretet. Egy célirányos módosítást szeretnénk bevezetni, nem az egész átdolgozását, hiszen így gyorsabban tudunk reagálni. És itt lehetővé tesszük a büntetőjogi eljárást azon anyagok tekintetében, amelyek fellépést követelnek, mert károsak. Tehát néhány szóban. Most akkor összefoglalnám a javaslatunkat. Mindenképpen szükségesek a közös szabályok, nagyon fontos az arányosság, és nagyon fontos a hatékony reakció. Amennyiben helyesek az információim, a képviselők nagy része támogatja a javaslatunkat itt a LIBE szakbizottságban is. Reméljük, hogy a szakbizottsággal és az elnökséggel eh, jól együtt tudunk működni, hogy gyors döntés szülessen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kíván-e valaki a litván elnökség részéről mondani, kérdezni bármit? Ha lehet, akkor röviden, tömörem. Köszönöm szépen elnök asszony a szót. Tisztelt parlamenti képviselők! Az elnökség nevében meg szeretném köszönni a bizottságnak ezt a javaslatot, amely erősítené az új pszichoaktív anyagokra adott válaszunkat, és konkrét intézkedésekbe torkolhat ezen a területen, tehát végre lehetőségünk lesz arra, hogy a káros anyagokat a piacról kivonjuk. Ennek az eszköznek nagyon nagy jelentősége. A tanács ma kezdte egyébként a tanácskozást a rendelettervezetről, munkacsoporti ülés van ott is ebben a témában, és a szakemberek cikkenként megvizsgálják a szövegtervezetet, és valószínűleg konstruktív megoldás születik. Köszönöm szépen. Rendben, köszönjük szépen. Akkor előadóink következnek, Protasjevics úr elsőként, parancsoljam. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. És köszönöm a bizottságnak is azt a beszámolót, amely nagyon kimerítő volt, és a irányelv és rendelet vonatkozásában fontos dolgokat mondott. Alá szeretném húzni, hogy Szeret, mindenkit szeretnék az árnyékelőadókat is ösztönözni arra, hogy aktívan működjenek velem együtt. Ez a jelentés tervezett decemberben lesz kész, úgyhogy el tudjuk küldeni majd a fordításra, és január 9-én, illetve január 15-én vannak a módosítási benyújtási határidők. A pszichoaktív anyagok kapcsán azt látjuk, hogy egyes tagállamokban sokkal jobban jelen vannak ezek, mint másokban, és a helyzet nem változik. Lengyelországban 2011 óta vonatkozik szabályozás ezekre az anyagokra, de egyes tagállamokban még nincs is ilyen. Ma a helyzet talán megváltozik, és valamennyi tagállam felléphet majd ezekkel az anyagokkal szemben. Nagyon gyorsan változik a helyzet, egyes tagállamokban egyre több a kórházi eset is most már, és a jelentés, a megfigyelő központ, a kábítószerügyi megfigyelő központ is kimutatta, hogy egy olyan ö, pszichoaktív anyag is van, amely már 24 ember halálát is okozta, és el kell kezdeni ezzel az új mechanizmussal az elővigyázatosság jegyében az új fellépést. Több mint 40, 41 anyagot jelentettek tavaly, és most már 73 ilyen anyagról van szó, tehát a jelenség egyre nagyobb méreteket ölt. Alá szeretném húzni, hogy a, az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó elemzések azt mutatják, hogy ezek szintetikusak általában, vegyi eljárással jönnek létre, laboratóriumban lehet őket csak előállítani, és nagyon hasonlítanak az illegális kábítószerekhez. Gyakorlatilag nagyon hasonló, sőt adott esetben erősebb hatásuk van, mint a kábítószereknek, és az a fő veszély velük, hogy a fogyasztójuk nem tudják, hogy milyen veszélyekkel járnak ezek együtt, hiszen ezek nincsenek bejegyzve, nem tudjuk a pontos hatásaikat sokszor, és az adagolásuk is más, mint a kábítószereké. Tehát az illegális kábítószerekhez hasonlóan illetve azoknak az esetében legalább tudják a kockázatokat a fogyasztók, ezeknél pedig még nem is tudjuk ezeket, ezért dupla veszélyt jelentenek az egészségre. És hogy jobban el tudják képzelni ezt a jelenséget, ezekben ólom van, higany, festékanyagok és egyéb önmagukban is mérgező anyagok, amelyek a pszichoaktív hatást növelik, és az egészségre tehát sokféle módon károsak. És nagy baj, hogy főleg a fiatalok fogyasztják. Ezeket állítólag a fiatalok 5%-a már kipróbált valamilyen hasonló anyagot legalább egyszer, és egyes államokban ez a százalék arány még magasabb is. Litvánia, Lengyelország, Írország különösen érintettek. Tehát ez a rendelet tervezet, amelyet a bizottság javasol, arra irányul, hogy a 114-es cikkét a belső piacról szóló rendeletnek eh, megerősítse, és eh, minden lehetséges eszközt eh, lehetővé tegyen annak érdekében, hogy ez a harc beindulhatson. Jó lenne, hogyha a jogi alapot a bizottság jobban kifejtené. A pszichoaktív anyagokra vonatkozó rendelet megalkotása jó megoldás szerintem, mert így lerövidülhet a jogalkotás, a végrehajtásig eltelő idő, és annál hamarabb léphetünk föl, talán rögtön, akár ha megjelenik a rendelet, ezekkel az anyagokkal szemben. Jelenleg legalább két évig kell várni, míg egy betiltási eljárás a végéhez érkezik, és ezt az időszakot 10 hónapra lehet csökkenteni a rendelet révén. Annak a tükrében, hogy mennyire súlyos a helyzet, azonnali fellépésre van szükség, nem lehet még egy évet várni. A tagállamoknak is van felelősségük a 4-es 4 alapján, ezen anyagok forgalmazása tekintetében meg kell nehezíteni ezek forgalmazását, sokkal szigorúbb intézkedésekre lenne szükség a tagállamok részéről és a bizottságihoz hasonlóra. A 14-es cikk betiltja a kereskedelmi forgalmazását és ipari használatát és az illegális drogoknak, de az internetes vásárlásra nem vonatkozik a szabály, és Lengyelországban, hazámban 2011-ben ugyan elkezdtük a harcot ezen anyagokkal szemben, és egyszerű tilalmat vezettünk be. Ezzel együtt azt látjuk, hogy minél, minél egységesebb ugye a belső piac, annál könnyebb ezeket a szabályokat kijátszani, ezért közös és gyors felépésre van szükség, annak érdekében, hogy a legsúlyosabb anyagokat legalább kiszorítsuk a piacról, és az ilyen új pszichoaktív anyagokat ne lehessen semmilyen módon árusítani az tagállami szabályokat megkerülve. Összefoglalva, el szeretném még mondani, hogy a pszichoaktív anyagok sokkal olcsóbbak, előállíthatóak és így árusíthatóak is, mint az illegális drogok, és a, ezért a szervezet bűnözésre vonatkozó cikk is különös jelentőséget nyer. Proaktív fellépésre van szükség közt. Thank you. Köszönöm. Kedves kollégák, van egy kis időnk, tíz óráig terveztük, hogy ezt megtárgyaljuk, de kérem, hogy mindenki fogja vissza magát, mert különben Kifutunk az időből már az első napi rendi pont megvitatásával. Arra kérem önöket, hogy legyenek egy kicsit rövidebbek. ez asszony. Köszönöm szépen. Én rövid leszek. Az az érzésem, hogy a bizottság és az előadó világosan beszélt. Nem fogom megismételni, amit elmondtak. Szerintem világos volt, és lesz még alkalmunk ezzel foglalkozni. Ma először beszélünk erről, és köszönöm a bizottság módosítási jelentéseit, vagyis a tanács 2004-es keret határozatának módosítását, ami a tiltott kábítószerkereskedelemre vonatkozik. A pszichotróp készítmények megérkeztek a piacra nagyon sok tagállamban. Ezek részben legálisak, részben illegálisak, viszont veszélyeztetik az emberek, a fiatalok egészségét. És a bűn szervezeteknek profitot hoznak, hiszen azok állítják elő és terjesztik ezeket az anyagokat ezért aktualizálnunk kell a jogi eszközünket. Ez európai probléma, ezért európai szinten kell kezelni, európai jogi keretek között. Egyedül a tagállamok nem tudnak ezzel megküzdeni, éppen ezért ez a csomagterv hasznos, ahogy a bizottság is elmondta. Az én munkám az, hogy tökéletesítsem, javítsam ezt a jelentést a bizottsággal, a tanácssal és hogy együttműködjek azzal az előadóval, aki a rendelettel foglalkozni fog. Most még csak a jelentés megfogalmazásának első fázisában vagyunk. Ami a bizottságot illeti, szeretnék föltenni egy-két kérdést, például a magyarázó feljegyzésekben arról szól, hogy milyen hatása lehet mindez az alapjogokra. El tudnánk nekem mondani, hogy önök itt milyen hatásra gondolnak? Másrészt, el tudnák-e mondani, hogy mi volt az eredménye a 2004-es irányelvnek, aminek a célja az illegális kábítószerkereskedelem elleni harc volt? Hogyan lehetne ezt javítani a parlament szintjén? Hallottuk a prezentációkat, és részt vettem, szerveztem néhány ülést. Beszéltünk ezen drogok hatásáról, de hogyan lehet a jog, a törvényest a törvénytelentől meg különböztetni az a legálistól, és hogyan tudunk az anyagok kereskedelme ellen fellépni, hogy lehetne együttműködni a szervezet bűnözés ellen, és milyen hatással. Elnök, köszönöm. Van hozzászólási kérelem, egy árnyékjelentéstevő, négyen kértek eddig szót, Jerkov úr, Lidesz Matyő, Bronz urak, kívántak még felszólalni. Jó, akkor lezárom a hozzászólási listát. Kérem, hogy két percben beszéljenek. Árnyék jelentéstevőként beszélek, és szeretném világosá tenni, elnök asszony, hogy én osztom mindenki aggodalmát ezen anyagokkal kapcsolatosan. Nagyon sok fiatal esett áldozatául mindennek az EK-ban. A prekurzorok, pszichoaktív anyagok alkalmazásával, használtával eléggé tragikus itt a helyzet Európában. Dísz, és osztom azt, hogy milyen kockázatokkal jár mindez az EU állampolgárok számára, hogy ezt a bizottság elmondta, és az Európol támogatjuk abban, hogy a az Európol adatbázisát erősíteni kívánják a kábítószer ellenes harcban. Rendelet, javaslat és direktíva, vagyis irányelv javaslat született, ebbe bele kell venni az, hogy mi számít bűncselekménynek, milyen büntetéseket lehet előirányozni, és ami a bűncselekményeket illeti, ez most már itt részletesebben a tagállamok feladata. Viszont az EU jobban fel tud lépni azzal kapcsolatosan, hogy a belső piacon jelen vannak-e ezek az illegális szerek, mert egyedül a tagállamok nem tudnak fellépni ezen anyagok előállítása és elterjesztése ellen. Nagyon sok tényező befolyásolja ezt regionális, nemzeti tényezők, nemzetközi erők, és ezek különbözőképpen nyilvánulnak meg a különböző tagállamokban, és ezért más és más a közegészségre való hatásuk. A, általában foglalkozunk a káros drogokkal, de itt minél több rugalmasságra van szükség az EU szintű fellépéshoz hozzáadott értéket, főként az információ megosztás térén, az elemzés rendelkezésre bocsátása révén az Európol részéről és mások részéről, de mindenképpen lépni kell azért, hogy ne veszítsük el itt a kezdeményező készséget, akkor, amikor összefolyjuk az információkat, és az oktatási, nevelési elő irányzatokat és erőfeszítéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egészen röviden szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, az, előadás, az előadóknak. Nagyon alapos munkát végeztek. Azt szeretném elmondani, hogy egy kicsit szkeptikusak vagyunk, amikor rendeleteket fogadunk el, és mi az alapján fogjuk álláspontunkat kialakítani, amit ma hallottunk. Nagyon szorosan együttműködünk majd az előadókkal az elkövetkezendő megbeszéléseken. Köszönöm. Köszönöm. Ez nagyon összefogott volt. Mathieu asszony a következő. Merci, madame. Köszönöm, elnök asszony. Röviden, köszönetet mondok a bizottságnak a javaslatért. Mindannyian megértettük, hogy milyen nyugtalanító valóságot élünk meg. Az új pszichoaktív anyagok hétről hétre újabb és újabb anyagok jelennek meg, és az online kereskedelem is gyorsan fejlődik, mégpedig úgy, hogy semmilyen információt nem adnak a felhasználóknak. A fiatalok az első számú fogyasztók, és egyedül vagyunk a bővülő piacsal szemben, a kockázatokkal szemben. 5%-a az európai fiataloknak legalább egyszer már ezeket alkalmazta. Legális eh, eh, eh, eufóriát okozó anyagokról van szó, és az új anyagok igen nagy kockázatot jelentenek az egészségre. Sokszor még veszélyesebbek, mint a hagyományos drogok. Szürke, fekete területe ez a bizonyos gyógyszerek csoportjának, amelyek hasonló hatást tesznek. Mindenképpen a kockázatos anyagokat korlátozni kell, de előbb elemezni kell a kockázatokat. A kereskedelem továbbra is a bűn szövetkezetek kezébe van, és nagyon kevés a kontroll. Éppen ezért kedvezően fogadjuk az Európai Bizottság javaslatát. Reméljük, hogy minél hamarabb el tudjuk ezt fogadni. Last speaker, Mr. Bronze. Köszönöm, Bronz úr. A bizottság képviselője azt mondta, hogy szeretné megakadályozni az illegális használatot, de szorgalmazni a legális. Azt hiszem, hogy itt két kategória van, az orvosi felhasználás és a lehetséges ipari felhasználás. De nem mondta el, valószínűleg már nem volt elég ideje, hogy ezt hogy szeretnék elérni. Tehát mi történik akkor, hogyha legális a használat, akkor egy orvos írja fel, vagy elképzelhető, hogy a gyógyszerész ajánlja. Tehát természetesen a különböző országban különféle kompetenciája van a gyógyszerészeknek hogyha a rendeletet irányelv követi, akkor ezeket a részleteket beírják majd az irányelvbe, hogy a tagállamok dönthessék el, hogy hogyan éri el a rendelet céljait? És szerintem itt van egy nagyobb veszély, és a következő napi rendi pont foglalkozik ezzel, hogy nem csak az eredeti anyagról van szó, amelyet illegális anyag alakítanák át, hanem hogyha esetleg rosszul történik a kezelés, és akkor az hanem még károsabb lenne. Köszönöm szépen. Két kérdés volt Jimenez asszony részéről, konkrét kérdés volt a bizottság irányába. Knudsen asszony megválaszolna a kérdéseket? Köszönöm szépen. Köszönöm a felszólalóknak támogató szavaikat, hasznos megjegyzéseiket. Feljegyeztem néhány kérdést. Egy a belső piacra vonatkozott, legális, illetve a jogalapra. Tehát eh, itt a legjobb lehetőséget említette például az előadó, megpróbáljuk eh, a káros anyagokat eh, eltávolítani a piacról, míg szeretnénk a mobilitást biztosítani a legális termékeknek. A belső piac jogalapja megengedi azt, hogy védjük az egészséget és védjük a fogyasztókat. Tehát kettős célkitűzésünk van, és itt ez a megfelelő jogalap. Az internetről is volt egy kérdés. Tehát az internetet miért nem említjük konkrétan a javaslatban? De az összes terjesztési csatornát bevonjuk. Tehát nincsen szükség arra, hogy konkrétan megemlítsük az internetet. Természetesen figyelembe vettük a terjesztési csatornák esetében. Volt egy kérdés itt az alapjogokról, Jiménez képviselő részéről. Itt a arról van szó, hogy eh, itt közvetett hatást látunk, a, hiszen eh, itt amennyiben ezt a keret döntést módosítjuk, akkor ez nem több, mint ami most van. Tehát nem terjesztjük ki a büntetőjogot továbbá. Tehát itt eh, van egy régi döntés az új pszichoaktív anyagokról, és ezt szeretnénk helyettesíteni azt is figyelembe kell venni, hogy a büntető jogi felelősség nem terjed ki az egyéni felhasználókra. Tehát itt a jogi szankciók a ellátókat érintik, amennyiben a nemzeti jog bizonyos tekintetben szankciókat irányoz elő, tehát ez nem az egyéni felhasználókat érinti. Volt egy kérdés a szervezetbűnözésről. Itt a legfontosabb az, hogy az Europolt rögtön kezdetektől fogva bevonjuk. Abban a pillanatban, ahogy a tagállamok jelentik, hogy új anyag jelenik meg. Azonnal az e MCDE-vel és az Europollal egyeztetünk a tagállamok szakismereteiket természetesen figyelembe vesszük a tagállamoknál, az Europolnál nagyon sok szakismeret van, adatbázis, az Europol pedig itt az információ közvetítésben nagyon jól tud segíteni a szervezet bűnözés elleni harcban. A tagállamok lehetősége, hogy fellépjenek, szerintem nagyon fontos kihangsúlyozni azt, hogy konkrét lépések EU szinten akkor lesznek, amennyiben bizonyos anyagok európai kockázatot jelentenek és itt mindenképpen kockázatbecslésre van szükség. Az Európai Unió szintjén jelentkezhet a kockázat, és amennyiben európai szinten jelentkezik a kockázat, akkor az Európai Unió aktív lesz. Eddig 300 bejelentés van, és az Európai Unió 10 esetben lett aktív. Ez azt jelenti, hogy az esetek többségében a tagállamoknak kell fellépnie. Amennyiben nincsen EU szintű fellépés, akkor a tagállamok a saját nemzeti intézkedéseiket foganatosítják, értesítik az Európai Uniót, és a tagállami felelősség a büntetőjogi eljárás elindítása, amennyiben nincsen európai dimenziója egy bizonyos új pszichoaktív anyagnak. Köszönöm szépen! Szerintem sikerült válaszolnom a felmerült kérdésekre. Köszönöm! Köszönöm, Knudsen asszony. Ez a napirendi pont vége, és ahogy Potosjevics úr mondta, a jelentés tervezetet január 9-én mutatják be, a módosítók benyújtása pedig január 15-e. Akkor most azt javaslom, hogy néhány percre felfüggesztjük az ülést, 10 órakor pedig elkezdjük az ülésünket, a nemzeti parlamenti képviselőkkel. Témánk pedig az Európol és a CEPOL, és pedig a bűnüldözés együttműködés és képzés Európai Ügynöksége, valamint a 2930 371 IB megpitatás. Um, Kedves kollégák, azt hiszem itt az ideje, hogy folytassuk az ülést. Következő napi rendi pontunk a nyolcas, a bűnöldözés, együttműködés és képzési központra és az Europolra vonatkozó határozott hatályon kívül helyezés. Ez egy nagyon új, fontos új fejlemény. Kollégák, üljenek le, legyenek szívesek zaj van ott hátul, és így nehéz. Vagy kint beszélgessenek, vagy üljenek le, kedves kollégák. Ott a terem hátuljában. Köszönöm. Tehát a Lisszaboni szerződés 88-as cikke egyértelműen kimondja, hogy az Európarlamentnek felügyeleti joga van a nemzeti parlamentekkel együtt, az Európol ügyeiben. A Libe Bizottság valamennyi nemzeti parlament képviselőit meghívta a mai ülésre. Hét kollégát üdvözlünk nemzeti parlamentekből, két bizottsági elnök és alelnök is van köztük. Köszönöm szépen, hogy megjelentek, és kérem saját európai parlamenti kollégáimat, hogy honfitársaikat máskor is győzzék meg, hogy érdemes ezeken az üléseken részt venni, ugyanis bőven lenne még itt nemzeti parlamenteknek is lehetősége a parlamenti ellenőrzés területén, és a velünk való együttműködésre mindkettőnknek. Reméljük, hogy ez a mai ülés is ennek a jegyében zajlik és sikeres lesz. Először az előadónak és az árnyék előadóknak adom meg majd a szót, aztán pedig majd a nemzeti parlamentek képviselői következnek, illetve érdeklődő európai parlamenti képviselők, és kérem a nemzeti parlamenti képviselőket, hogyha felkívánnak szólni, akkor most gyorsan töltsék ki a teremszolgák által kiasztott felszólalási igénylő lapot, és ezt ők majd össze is szedik, és akkor ez alapján tudunk majd szólítani. Két nemzeti parlamenti képviselő után egy európai parlamenti képviselő következik majd, mindaddig, amíg valamennyi felszólalás igénynek helyet nem adtunk. Először azonban az előadója szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Először is Szeretném üdvözölni a kollégák jelenlétét, a nemzeti parlamentekből való kollégák jelenlétét. Fontos témával foglalkozunk ma. Szívélyesen üdvözlöm Önöket, kedves kollégák. Másodszorban pedig szeretnék bevezet, szeretném bevezetni az Európai Bizottság jogalkotási javaslatát. A parlamenti kollégák már ismerik ezt a bevezetőt, de most megismétlem mindezt azért, hogy a nemzeti parlamentbeli kollégák is megismerjék ezt a véleményt. Én voltam a parlamenti előadó a tanácsi határozattal kapcsolatosan. A tanács határozata nem szokványos, és nem is felel meg annak, amit eldöntöttünk. Az elnök asszony erről már beszélt, ezt a határozatot egy rendelet fogja eh, korrigálni, amely a stokholmi program folyamányaként szükséges. A Lisszaboni szerződés elfogadja és megerősíti az Európai Parlament jogkörét is. Éppen ezért az Európol javaslata 14 fejezetből és 79 alfejezetből áll. Ezt öt pontban foglalja össze mindezt a rendeletet. Először a célok, azután az Európol és a CEPOL fúziója, vagyis egyesülése, és az összes frakció, kivéve a liberálisok ellenezték ezt a fúziót, ezt az egyesülést. És én, mint előadó, nagyon is ellenzem azt, hogy ez a két szervezet egyesüljön, ami pedig az irányítást és a parlamenti kontrollt illeti, ennek majd még több időt szentelünk. Továbbá igen fontos témáról van szó a parlament szempontjából, mégpedig az adatvédelemről, ami egy biztonsággal foglalkozó ügynökség eh, kapcsán tárgyalunk meg. Azután 125 módosító indítványról van szó, a bizottsági javaslatot követően ennyi módosító indítvány érkezett. Ami a módosításokat illeti, egyrészt eh, azt javasoljuk, hogy ne egyesülne a két szervezet, nem akarunk végrehajtó bizottságot sem, és van egy másik módosítás, ami az Európol adatok adatvédelmi rendszerét illeti. Ez a módosítás azt a célt szolgálja, hogy a nemzeti egységek, szolgálatok szerepe erősödjön Azután van egy másik módosítás, amelynek az a célja, hogy a parlamenti kontroll, hatékony parlamenti kontrollt erősítse. Ez legyen valóban hatékony. Szeptember 26-áig kellett leadni a módosításokat, és 540 módosítást nyújtottak be a kollégáim. Egyszerűsítve mondom el, az árnyék jelentés tevők, Göncel úr 150-et, Hajfen asszony 50-et, Kivkop úr 9-et, 128-at egy másik kollega, és ismét egy másik kolléganőnk 164 módosítást terjesztett elő. 21 olyan módosítás van, amely az általános módosításokkal foglalkozik, 32 a funkcióval, 41 ismét a funkcióval, 291 az adatvédelemmel, és ez mutatja, hogy milyen fontos szerepet játszik az alkalmazási terület. Azután 6 a végrehajtóbizottság törlése, 10 a parlamenti kontroll, 3 pénzügyi rendelkezések és négy módosítása módosításokra vonatkoznak. 75 érkezett a működésről, tíz a funkcióval foglalkozik, és egy a Végrehajtóbizottság törlésével 19 a munkamódszerekkel kapcsolatos, önök ezeket ismerik. Arról van szó, hogy maximális számú kompromisszum szülessen. Két ülésen volt az árnyékjelentéstevőkkel, és ennek folyamányaként 22 kompromisszumos módosítást javasoltam. Az első azzal a 42 módosítással kapcsolatos, amely azt javasolja, hogy a CEPOL-Europol egybeolvadását ellenezzük. Azután van egy kompromisszum hét módosítással kapcsolatosan, mégpedig a végrehajtó bizottság felesleges voltára vonatkozik, a többi kompromisszum pedig az általános rendelkezéssel foglalkozik, definíciók, az Európol célja és az irányítás témájában. Szeretném azt is elmondani, hogy köszönöm a szárnyék jelentéstevőknek a munkáját. Nagyon nehéz munka volt ez, de igen, professzionális Továbbra is üléseket fogok szervezni, és szeretnénk előrelépni a javaslat kidolgozásában. Témáról témára haladunk. Azután a december 4-én a parlamenti kontrollról fogok beszélni, azért, hogy meg tudjuk vizsgálni az összes javasolt módosítást, mindazokat, amelyek a parlamenti kontrollra vonatkoznak. Majd pedig foglalkozni kell az adatvédelemmel, mégpedig egy biztonsági ügynökség keretében. Specifikus kérdésről van szó, és a nemzeti parlamentbeli kollégák jelenlétét felhasználnám arra, hogy szóljak néhány szót a parlamenti ellenőrzésről. Azért, hogy az Európol a Lisszaboni szerződés követelményeinek megfeleljen, a rendelet garantálja azt, hogy az Európol tevékenysége tevékenységét demokratikusan ellenőrizze az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek. Ez a kontroll a rendelet 9. fejezetében szerepel a javaslatban, még akkor is, hogyha más utalásokat is találunk erre az összes cikkben. A kontrollmechanizmus a parlament részéről a nemzeti parlamentekkel együttesen az Európol tevékenységére vonatkozóan. E, erre vonatkozóan én tettem egy javaslatot, egy sor parlamenti ellenőrzésre van szükség, legyen ennek egy speciális struktúrája, egy egész kicsi struktúra, a LIBE bizottság, az illetékes bizottság hozza ezt létre, és szerepeljen ebbe az igazságügyi bizottság, képviselője is együttesen a nemzeti parlamentek eh, hasonló bizottságaival. Ez eh, a kontroll, vagyis ez eh, a struktúra mindig az EP székhelyé jönne össze, és az elnök szerepét a LIBE bizottság töltedébe a nemzeti parlamentek is jelen lennének természetesen, és a tanács elnöki posztját betöltő ország képviselője. Mivel fogunk itt foglalkozni? Az Európol tevékenységevel, a konszolidált jelentéssel, az éves jelentéssel. Ezt ott prezentálni fogják, és ezt mindezt meg fogjuk vitatni az Európai Adatvédelmi Biztos jelentését is megtárgyalnánk, az értékelési jelentést, amely öt évenként készül, abból a célból, hogy az Európol hatékonyságát lemérjük. Ezen kívül ez a kontrollstruktúra meghívhatna jelölteket, azok, meghívhatná azokat a jelölteket, akik az Európol igazgatói posztját szeretnék betölteni ezen kívül a működésről is előadást tartanának, valamint a végrehajtó bizottság, az ügyvezető igazgató, az Európai Bizottság és az Európai Adatvédelmi Biztos venne részt ebben a munkában. Az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek képviselői meghallgatnák az értékelést a fenyegetettségről, a kockázatokról, az Európor általános munkájával kapcsolatos jelentéseket, a tanulmányok eredményét, és mind azokat az értékeléseket, amelyeket az Európolnak el kell végeznie. És kedves kollégák, nem szabad elfelejteni, hogy az Európai Parlamentnek tiszteletben kell tartania azt a feladatot is, hogy költségvetési ellenőrző missziója is van, vagyis a költségvetési és pénzügyi jelentéssel is foglalkoznia kell, valamint el kell fogadnia, vagy el kell utasítania a, a vezető kinevezését is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a következő módon járunk el. Szeretném informálni kollégáinkat. Szeretném most a bizottságot és a litván elnökséget megkérni, hogy szóljon röviden hozzá. Utána pedig eh, átadom a szót az európai és a nemzeti parlamenti képviselőknek. Három percet kap mindenki, és akkor megfelelő időben lefolytathatjuk a vitát. Tehát Viktória Amisot kérem az Európai Bizottság részéről, hogy eh, röviden válaszoljon az előadónak. Legyen rövid, ha kérhetem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Megjegyzéseim a következőkre korlátozódnak most. Mindenek előtt a bizottság tudomásul veszi, hogy a módosítók nagy száma, amit eddig benyújtottak, a szakbizottság tagjai, illetve az előadó azt igazolja, hogy ez a szakbizottság nagyon elkötelezett amellett, hogy ezen nagyon fontos területen megfelelő jogalkotás szülessen. Itt a bűnüldözés magas szintű együttműködéséről van szó, amely az Európolban testesül meg. Már eddig is lehetőségünk volt aláhúzni egy nagyon lényeges szempontot a javaslat révén, ez pedig az, hogy az Europol a parlamentnek, az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek és az európai polgároknak jelentés köteles legyen. Tehát, hogy a polgárok és a parlamentek ellenőrzése alatt végeze munkáját az Európol. Ezt az Európai Parlament a nemzeti parlamentekkel együtt gyakorolja majd. Más szempontokra kitérve a javaslat kapcsán nagy figyelemmel fogjuk hallgatni azokat az eszmecseréket, amelyek a jövőben zajlanak majd le. Várjuk a további kompromisszumokat. Diez de Meira úr részéről, tehát várjuk, hogy miket terjesz majd elő az előadó a szakbizottság elé. És várjuk természetesen az árnyék előadók jelentését. Köszönöm szépen. Puila Kaite asszonyt kérném meg a litván elnökség részéről, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is nagyon rövid leszek hiszen eh, ebben a fázisban csak eh, igazolhatom, hogy eh, nagyon szorosan együttműködünk az érintettekkel. Szerintem eddig jó haladást értünk el cikről cikre, olvassuk a javaslatot, ugyanaz a mi alapelvünk is, mint amit a jelentésben olvashatunk. Szeretnénk lehetőleg sok kompromisszumot kötni a tanácsban, és ténylegesen reméljük, hogy a következő elnökség már kész lesz arra, hogy hivatalosan is eszmecserét folytasson a parlamenttel, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el. Köszönöm szépen. Akkor most szeretnénk megnyitni az eszmecserét. Három árnyék előadói igény van Weidenholzer úr. Köszönöm szépen, elnök asszony az Europol rendelet egy nagyon lényeges dolog, de sajnos egy kicsit megkésett. Éppen ezért nagyon fontos lenne, hogyha a biztonság és a szabadság európai térségének egyik alapköve lenne. Tehát most itt nem az Európa liszabonizálásáról van szó, hanem itt elsősorban arról van szó, hogy az Európol hatékonyan tevékenykedjen, hogy az Európol újabb kompetenciákat kapjon, hiszen itt van a kiber bűnözés, itt van az adatvédelem kérdése, amelyek égető fontosak. Az előadó nagyon jó munkamódszert választott, a munka gyorsan halad, számos kompromisszumot sikerült már azonosítanunk és kötnünk, és most nehezebb területekre merészkedünk előre. Szeretnék ebben a tekintetben néhány pontot megjegyezni. Számomra és frakcióm számára nagyon lényeges az, hogy az Európol és a CEPOL között legyen egy választóvonal. Szerintem nincs értelme, hogyha ezt a két ügynökséget összeolvasztják hiszen eh, önálló ügynökségekről van szó. Nagyon fontos a parlamenti ellenőrzés lehetősége. Az előadó javaslata, hogy a mi szakbizottságunk a tagállamok képviselőivel együtt gyakorolja majd az ellenőrzési funkciót. És ez a Lisszaboni szellemnek is megfelel. Itt igazából arról van szó, hogy találunk egy olyan munkamódszert, hogy hatékonyan dolgozzunk, és nagyon lényeges az, hogy ne csak jelentéseket hallgassunk meg, hanem hogy megfelelő időben haladjunk. Éppen ezért tettem egy javaslatot is, különféle lehetőség, lehetőségek vannak itt, hogy a parlament is megfigyelőket küldhessen a felügyelő tanácsba, támogatom, eh, hogy eh, töröljük a végrehajtó bizottságot, hiszen eh, ez igazából nem járul hozzá az Europol hatékonyságához. Számomra nagyon fontos az, hogy erős adatvédelmi előírások legyenek, és erről még szeretnék intenzíven eszmét cserélni az előadóval. Nagyon fontos az, hogy az adatvédelmi rendelettel is Ezeket mindenképpen előtérbe kell helyezni. Nagyon fontos itt különféle szervezetekkel, civil szervezetekkel is beszélni, illetve harmadik országokkal is megfelelő szigorú szabályokat kell kidolgozni. A jelenlegi megállapodások felülvizsgálatát is javasolnám, hiszen azok alapján, amik a múltban történtek, nem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy az európai adatvédelmi előírásokat minden érintett betartja-e. Lényeges az ezen kívül az a kérdés is, hogy mely adatvédelmi kultúrákkal rendelkezünk. Megvan az Európai Adatvédelmi Ombudsman, ez egy nagyon fontos független létesítmény, és mindenképpen az Europolnál is fontosabb szerepe van. Tehát most elnök asszony, szeretném mindjártnak azt kívánni, hogy még intenzívebb módon foglalkozzunk a témával, hiszen igazából a Lisszaboni szerződésnek az a célja, hogy minél jobban együttműködjünk. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rá szeretnék mutatni kollégák, hogy ha kellően fegyelmezettek vagyunk, akkor egy második kört is megindíthatok. E, igazságosabb lenne, hogyha miközben egyesek nagyon röviden beszélnek, mások hosszan, mindenki egységesen röviden beszélne. Kirk úr, köszönöm elnök asszony a szót. Támogatom a Europolt általában. Nagyon fontos ügynökségről van szó, és remélem, hogy saját hazám a jövőben is részt tud venni majd az Európa munkájában. És én is a minimál költségvetés mellett érvelnék. A PNR és a SWIFT megállapodások alapján ugye az Európára hatalmas új feladatokat ró. Ennek tükrében kell ezt persze megvizsgálni. Ugyanakkor az ellenőrzés tekintetében korábban elmondtam már itt a parlamentben, hogy nem örülnék egy átpolitizált Európolnak. Egy olyan Európolnak, amely ki van szolgáltatva akár az Európai Parlamentnek, vagy bármely más politikai szervezetnek, és olyan szabályokat sem támogatok, amelyek túlzottan előíró jellegűek, és az ellenőrzés tekintetében megbénítja az Európol működését. Én több ilyen ülésre emlékszem, nemzeti parlamenti képviselőkkel együttesekre is, hogy amelyen elhangzott, hogy a legfontosabb az, hogy a jogalap világos legyen, demokratikus legyen ez a jogalap, amelyet valamennyi nemzeti parlament támogat, és persze az ellenőrzés tekintetében is világos legyen a jogalap, Tehát körültekintésre intenék. És elmondanám még, hogy az a benyomásom, hogy nagyon oda kell figyelnünk, hogy nehogy túlzott megszorítások érjék az Európolt. Nagyon sok új típusú kihívás van és nem lenne jó egy olyan helyzet, hogyha az Európol képtelen lenne végül megfelelni ezeknek az új kihívásoknak, csak azért, mert fölösleges késlekedések vagy pénzhiány sújtják az ellenőrzés nehézségéből fakadóan. És ne legyen pártos jellegű, különösen a magyarországi események tükrében ez megfontolást igényel, az a lényeg, hogy hatékonyan működjön az Europol, és rendszeresen legyen nekünk felügyeleti jogunk, valamennyi felügyeletre szükség van, de ne legyen ez túlzó és megszorító. Köszönjük, Kirkhope úr! Utolsó árnyék előadók, Ernst asszony. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadónak a munkát. A vita alapja ö, nagyon jó, ezzel a szöveggel tovább lehet lépni. Az Europol kiemelt jelentőségű volt egész jogalkotási időszakunk során. Sok átláthatatlanságra derült fény mindkét intézménynél, és többször kiderült, hogy képtelenek vagyunk ellenőrizni ezt a szervezetet. Rainwright úr által elmondottak tükrében, most szerintem az a legfontosabb, hogy végre világos legyen az ellenőrzés mechanizmusa. Konkrétabban, a GUE frakció eh, foglalkoztatja a hatály kérdése, hogy mi lesz majd ennek a szövegnek a hatája, illetve mire terjed ki az Európol illetékessége a szervezett bűnözés területén. Pontosabban szeretnénk tudni, hogy hol lesz ez a határ meghúzva. Tehát nem szeretnénk, hogyha túlterhelt lenne az Europol. A, a CEPOL ö, többször elmondta, hogy maguk szerint jól működnek, mi láttuk, hogy nem, és megpróbálták lobby érdekeiket a parlamenttel szemben, a bizottságnál és a tanácsnál átnyomni, de most talán ez megáll. Részemről pedig úgy gondolom, hogy az lenne a legjobb felügyeleti struktúra, hogyha egy közös intézményi felügyelet működne az Europol fölött, és én azzal is tudok élni, hogyha minden frakcióból csak egy-két tag vesz ebben részt, de ezek legyenek teljes jogú tagok, és teljes körű tájékoztatásra jogosultak, mindenhez hozzáférhessenek, ne csak ahhoz legyen joguk, hogy kérdéseket tegyenek föl, és akkor arra adhok válaszokat kapjanak, hanem gyakorlati betekintésük legyen minden anyagba, a dokumentumba, ami a napi működéssel kapcsolatos, és joguk legyen a parlamentet tájékoztatni, sőt a nemzeti parlamenteket is felületi tevékenységük eredményeiről. Legyen egy szervezett információ csere a nemzeti parlamentek és az Európa Parlament között, és itt van is egy szöveg, amire ezt fel lehetne építeni. Örülök annak, hogy az előadó kiemelten kezelte a parlamenti felügyelet kérdését, ezt még jobban meg kell erősíteni. Utolsó mondani valóm az adatvédelemmel kapcsolatos. Nyilván azért fogunk küzdeni, hogy a lehető legszigorúbb adatvédelmi szabályok érvényesüljenek. Azzal egyetértünk, hogy ne legyen végrehajtó bizottság, több tekintetben tehát a frakciók egyetértenek, mi is több ellenőrzést szeretnénk és szigorú adatvédelmet. Az árnyék előadók ülésén ezt el is mondtuk, és el is fogjuk mondani. Köszönjük, Ernst asszony. Most akkor a vegyes listát ismertette. Felolvasom a neveket most, akik a listán szerepelnek. Lord Hanev, Magyarország részéről Csenger Zalán, Mecsi asszony, Lettország képviselője, Kármondi úr Franciaországból, és jó magam. Szeretném kérdezni, hogy van-e valaki, aki szeretne hozzászólni Michel úr, és valaki más a nemzeti parlamentektől. Ha szeretne hozzászólni, akkor kérem, hogy a terem segítőinek, vagy itt a titkárságnak jelezzék. Lord Hennivel kezdem a listát. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Néhány javaslatot, vagyis inkább megjegyzést tennék, de világosá teszem, hogy ez az 53-as és 54-es cikk érintett itt a rendeletben, a 6 per 2, 6-tól 4-esig tartó módosításokról beszélek, mert a fő kérdésekről most nem kívánok szólni, ezeket majd a tanácsba fogják megvitatni, és erről már megadtuk a véleményünket a brit kormánynak de nem hiszem, hogy segítenék azzal, hogyha erre részletesen kitérnék ma délelőtt. Először is nagyon hálás vagyok azért, hogy olyan gondosan és körültekően foglalkozik a Libe Bizottság és ön elnökasszony a, ezzel a témával, és hogy bevonta a nemzeti parlamenteket az, európával az Európolal kapcsolatos ellenőrzési feladatok áttekintésébe. Köszönöm szépen. Innovatív módon felismertük, hogy itt vegyes kompetenciákról van szó, és a nemzeti parlamenteknek igazi helyük van e témában. És az a célunk, hogy megfelelő ellenőrzési eljárásokat dolgozunk ki, ezért kell a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közös munkájához folyamadni. Köszönöm szépen, ez az első ilyen konzultatív jellegű ülés, és ez igen értékes. A Lordok háza véleményét ezért szeptemberében rögzítettük, szeptember 11-én, amikor Buzz Lord, aki az EU bizottság elnöke, én a belügyi bizottság elnöke vagyok, küldött egy levelet az előadónak, amelyben részletesen elmondta a véleményét véleményünket a témáról. Úgy gondoljuk, hogy ez az ellenőrzési mechanizmus legyen könnyed mechanizmus, új intézményeket ne hozzunk létre, és a már meglévő ülésekre összpontosítsuk a Libe Bizottság és a nemzeti parlamentek megfelelő bizottságai közötti ülésekre, hiszen ezek jól működnek, és viszonylag könnyed intézmények. Továbbá az a véleményünk, ez a második nagyon fontos mondandóm, hogy a parlamenti ellenőrzésnek el kell kerülnie az, hogy bármilyen módon beleavatkozon az Európol operatív munkájába. A javasolt módosítások amelyek a Libe Bizottság elé kerültek, hogyan élik, érik el ezt a célt, és hogyan éleszkednek egymáshoz, hogyan felelnek meg ennek a két célnak. Az az érzésem, hogy a javasolt parlamenti ellenőrzési bizottság nem túl rossz ötlet, és egész jól illeszkedik ehhez a célhoz, amit kritizálni tudok, és ez érthető, hogy a az előadó a menedzsment és a döntési hozatali folyamat ellenőrzését inkább a az Európai Parlament kezébe adta, és kevésbé a nemzeti parlamentek irányába javasolja, vagy által javasolja, és már a francia nemzetgyűlés és az ír parlament is kifejtette ezzel kapcsolatos kritikáit. Nagyon sok tevékenység a nemzeti nemzetállamok, a tagállamok kompetenciájába tartozik itt, és úgy gondolom, hogy a közeljövőben ez így is marad. Éppen ezért a bizottság eljárásai megfelelően kiegyensúlyozottak kell, hogy legyenek. Nem szabad elfelejteni, ahogy az előadó is beszélt erről a hozzászólása vége felé, és ezt igen bölcsen tette, az Európai Parlamentnek már megvan az a privilégiuma, hogy a költségvetési eljárásúba beleszól, és ezekhez a nemzeti parlamentek nem férnek hozzá. Ez a jövőben is így lesz, de úgy gondolom, hogy itt új gondolatok is születnek, születtek, születnek az ellenőrzést illetően, és ezeket egyenlően, egyenlő módon kellene kezelni, mint ahogy a mostani megfogalmazást teszi. A másik lett egy javaslat, egy parlamenti ellenőrzési egység létrehozása. Nekem nagyon rossz érzéseim vannak ezzel kapcsolatosan, kifogásaim, és a, ezeket a részeket a módosít indítványokban találjuk meg. A mandátum ennek az egységnek olyan jogkört adna, amelyel a parlamenti parlamenteink otthon nem rendelkeznek. Még el se tudjuk képzelni azt, hogy ilyen jogkörünk legyen. Éppen ezért igen nagy óvatosságra intek ezzel kapcsolatosan az Európol egyre inkább hatékony ügynöksége az elmondott negatív véleményekkel ellentétben, vagy azok mellett, és ezt operatív módon függetlenné kell tennünk, ahogy a nemzeti rendőri szerveink is hatékonyak és függetlenek. Ez mindannyiunk érdekét szolgálja. Elnök, köszönöm. Ez most különleges találkozó, nem akarom önöket, a véleményeket, vagyis a vendégeket megszakítani. Három percet kap mindenki, hogyha marad időnk, akkor még másodszor is hozzá lehet majd szólni, de arra kérek mindenkit, hogy kevesebbet, rövidebb ideig beszéljenek. Következő Magyarország képviselője, lehet, hogy rosszul ejtem az ön nevét, Csenger Zalán Zsolt következik. Csenger Zalán Zsolt úr, a szó. <clears throat> Asszony, európai <clears throat> nemzeti parlamenti képviselőtársaim! Köszönöm a szót. Először is külön köszönöm, hogy a libe szakbizottság az europol javaslathoz benyújtott módostó indtványok megvitatásának napirendjére meghvta a nemzeti parlamenti képviselőket is magyarország szerint az europol a jelenlegi jogi alapok mentén egy jól működő európai uniós ügynökség. természetesen a lisszaboni szerződés hatályba lépése kapcsán szükségesek módostások azonban a bizottsági javaslat véleményünk szerint túlmegy ezen a mértéken. ezek közül kiemelném a képzés oktatás kérdését. magyarország a cepol teljes függetlenségét támogatja az európai bizottság eredeti javaslata szerint az europol és a cepol összevonása melletti egyik legfőbb érv a pénzügyi megtakartás. ez azonban a bizottság által benyújtott tervezet indoklása szerint nem támasztható egyértelműen alá. az europolhoz tartozó végrehajtás és a cepol égisze alá tartozó oktatás képzés szervezeti elkülöntése szakmai szempontból indokolt az összevonása veszélybe kerülhet a feladatok minőségi és célirányos ellátása is. véleményem szerint mindezek, mindez ellentétes az europol javaslattal egy időben közzétett európai képzési rendszerre vonatkozó bizottsági közleményben tett javaslatokkal is. emellett felróható az összevonás miatt a transzparencia hiánya is hiszen nem kerül sor a tervezet előzetes szakmai szintű megvitatására véleményezésére sem. a témához tartozóan emlékeztetném képviselőtársaimat hogy az unió bel és igazságügyi miniszterek 2013. október 8 án politikai megállapodásra jutottak abban hogy budapestre kerüljön a cepol. bzom benne hogy a magyar pályázat bemutatása két hét múlva itt a libe bizottságban is eredményes lesz. az europol munkájának parlamenti nyomon követésével kapcsolatban nem hagyható figyelmen kvül az uniós parlamenti elnökök two thousand and eleven áprilisi brüsszeli, brüsszeli konferenciáján elfogadott elnökségi következtetései sem az interparlamentáris együttműködés elvi alapját meghatározó eu parlamenti elnökök konferenciáján az elnökök az europol tevékenysége fölötti szorosabb és mélyreható parlamenti felügyelet gyakorlását tartották szükségesnek. a következtetések szerint az europol tevékenységének politikai megfigyelését a nemzeti parlamentek és az európai parlament együttesen kell hogy gyakorolják az európai unió működéséről szóló szerződés eighty cikkelye értelmében. az elnökök szerint a parlamenti ellenőrzés a security jelenlegi formái nem megfelelőek ezért szükség lenne egy a nemzeti parlamenti képviselőkből és az európai parlament képviselőiből álló parlamentközi testület kialaktására az europollal kapcsolatos valamennyi kérdés megvitatására egy ilyen testület felálltásáról a házelnököknek kell gondoskodniuk dönteniük. köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen. Matthew asszony következik. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Szívélyesen üdvözlöm a nemzeti parlament beli kollégákat. Mindig nagy öröm számunkra, hogy együtt dolgozhatunk egy EU projekten. És üdvözlöm az árnyék jelentéstevőket is, akik nagyon sokat dolgoztak az Európai Bizottság ezen tervén. Fadenezer úr elmondta, hogy bizony késlekedett ez a tervezet, és tudjuk, hogy miért volt ez a késlekedés a bizottság részéről először mint tudja Vedenezer úr, két javaslat volt, a CEPOL kapcsolatos javaslat, a jogalap áttekintése felülvizsgálta, és a másik pedig az Európollal kapcsolatos javaslat. És végül az Európai Bizottság megváltoztatta véleményét, és azt mondta, hogy össze fogja vonni az Európolt és a Cepolt, és egyszer csak ez a javaslat érkezett, a parlament kinevezte a Cepol jelentéstevőt, a politikai frakciók a CEPOL árnyék jelentéstevőket kinevezték, és a másik esetben is, és végül is egy övön aluli ütés érkezett az Európai Bizottság részéről az összevonási javaslat, CEPOL-Európol összevonása. Az CEPOL előadója és árnyék előadója nem ismerte ezt a javaslatot, az Európai Bizottság javaslatát, de elmondom a nemzeti parlamenti kollégáknak, hogy valószínűleg a tanácstól is érkezik egy javaslat, és a tanács javaslatán fogunk valószínűleg dolgozni. Néhány parlamenti képviselő már elmondta, mi ellenezzük a CEPOL és az Európol összevonását, mert a rendőrség, az EU rendőrségének szüksége van képzésre, független képzésre, egy igazi képzésre egyrészt, a CEPOL-nak pedig folytatnia kell az eddigi munkáját, amit nagyon jól végez, nagyon jó ügynökség ez a CEPOL, másrészt pedig az Europol olyan ügynökség, amelynek rendkívül fontos a küldetése, és az Európai bizottság a közelmúltban egy másik missziót is rájuk bízott, a számítógépes bűnözés elleni harc misszióját, és még egy másik missziót is, és ez azt jelenti, hogy jelentős feladatuk van, tehát mindkét ügynökségnek függetlenek kell maradnia azért, hogy a küldetésének maradéktalanul eleget tegyen. Fontos javaslatokat kaptunk, és azon kell elgondolkodni, hogy az Európol hogyan is működik az európornak meg kell hagyni azt a választási lehetőséget, hogy korrekt módon dolgozzon, nem szabad akadályozni a jó működést, az irányítást és a funkcióját, hiszen ennek a az ügynökségnek a munkáját jól kell végeznie, ami az adatok kezelését illeti. Úgy gondolom, hogy miért is ne nézzük meg az adatvédelmi ügynökséggel, azt, hogy hogyan lehetne ezt a munkát a jó jogalkotás egyében végezni. Most megismétlem, nem szabad az ügynökség munkáját akadályozni. Ami az irányítást illeti, senki nem panaszkodott az Európol irányítási munkájáról mindez idáig. Megértem, hogy a parlamenti kontrollt módosítani kell, de úgy gondolom, hogy az előadó javaslata, mai javaslata, észszerű javaslat. Nem hinném, hogy hozzá lehetne még fűzni egy még jelentősebb kontrollt ehhez a munkához. Ami a nemzetközi egyezményeket illeti, irányítani kell azt a munkát is, hogy a jövőben hogyan történnek majd a megállapodás kötések, a jelenlegi megállapodások felülvizsgálatát nehéz bizony megvalósítani, hiszen hosszú tárgyalások eredményei, és hogyha ezeket ismét megnyitnánk, akkor hosszas tárgyalások elébe néznénk, és ez nagyon hosszú időt venne igénybe. Köszönöm. Köszönöm, Mátyó asszony. Látkoszkész úr, Lettország képviselője kap szót. Kedves kollégák! Meggyőződésünk, hogy parlamenti ellenőrzésre van szükség. De a felügyeletet meglévő parlamenti struktúrákon belül kell megszervezni. Nem látjuk annak a szükségét, hogy új parlamenti egység jöjjön létre. Úgy gondoljuk, hogy a Libe Bizottság, ami az önök bizottsága, az Európollal közös egyeztetéseket tarthatna a nemzeti parlamentek képviselőinek meghívása mellett, és a nemzeti parlamentek házbizottságai is rendezhetnének Európol témájú üléseket. És persze, vagy belügyi bizottságai. Aztán a tagállamoknak egyéb lehetőségük is lenne, amelyeket talán önöknek is érdemes megfontolniuk. Egyelőre ennyit. Köszönöm szépen. Valóban rövid volt. Kármán Lissasszony, Franciaországból. Madame la Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük a meghívást, köszönjük, hogy a nemzeti parlamenteket bevonják ebbe a munkába, és együttműködhetünk az EP-vel. Ami ezt a rendelettervezetet illeti, három témáról szólnék rövid leszek. Az első az összevonás. Mi is úgy látjuk, hogy nem releváns ez a tervezet. Elmondták a többi kollégák, hogy milyen oknál fogva. Ami a többi rendelkezést illeti, például az információ átadást, ki kell emelni, hogy a jelenlegi rendelkezések, a tervezett rendelkezések a nem védő intézkedésekről beszélnek, vagyis amikor az engedély megadásáról van szó, minden egyes esetben az információ átadáskor külön-külön meg kell adni az engedélyt eh, erre vonatkozóan. A másik az irányítás. Mi is eh, elmondtuk, miután elolvastuk a az előadó rendelet tervezetét, egyébként ezt köszönöm neki, eh, ő szólt arról, hogy néhány módosítás volt, és ezzel kapcsolatosan még ki lehetne bontani itt néhány témát. Például, hogyha az, az igazgató tanácsnak van jel, jelöltje az ügyvezető igazgatói posztra, akkor a jelölt tegyen egy nyilatkozatot, meghallgatásról volt szó. Szerintünk inkább a parlamenti ellenőrzési egység egy véleményt kellene, hogy adjon erről, mielőtt bármilyen mandátumot megkap valaki. A másik, a kontroll kérdése abban az esetben, amikor még nem nevezték ki az ügyvezető igazgatót, tehát ezt megelőzően kell még ezt a tevékenységet, ellenőrző tevékenységet elvégezni. A másik Tegnap az Európai Ügyek Bizottsága állásfoglalást fogadott el nálunk, ezt a törvényekkel kapcsolatos bizottság fogja nálunk megvitatni. Én is előadó vagyok ott európai kérdések ügyében nálunk. Vegyes bizottságról van szó, EP képviselők és nemzeti parlamenti bizottságok egy vegyes bizottságot hoznának létre, és a LIBE bizottság tagjai és két tag legyen ebben a bizottságban jelen minden nemzeti parlamentből, ott onnan, ahol rendészeti kérdésekkel foglalkoznak, mert itt a többség és az ellenzék is legyen képviselve, például olyan országok is legyenek képviselve megfelelően, ahol két kamarás rendszer van. A meghívást a két társelnök küldje ki, a Libe Bizottság elnöke, és azon és az a azon ország képviselője, aki éppen az elnöki posztot tölti be a tanácsban. A másik kérdés, nem elegendő az Európora vonatkozó javaslat az adatvédelem kérdésében. Már szó volt erről, de van itt egy másik kérdés. Az adatvédelmi téma valahogy nem alakul megfelelően, nem fejlődik, és itt óvatosnak kell lenni, ébernek lenni azzal kapcsolatosan, hogy ez a rendelet mit ír elő az Európol számára e témában. Jelen pillanatban a francia parlamentnek ez a, az álláspontja. Egy hónap múlva ezt kiegészítjük, és a jogügyi bizottság az ellenzékkel együtt megvizsgálja ezeket a javaslatokat. Köszönöm szépen. Az ön ö, felszólalása egyébként írásban is megvan, mondom a többi résztvevőnek. Felolvasom kollégák még a hátralevő felszólalókat. Louis Michel következik, Karsten Lauris, Daniel, Alexandre Pocsecs Lengyelországból, Gans, ö, úr, aztán pedig én. Akkor ezzel lezárom a listát, Michel úr. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy lehetőséget kaptam, eh, hogy találkozhatom itt a Nemzeti Parlamentek képviselőjével a téma kapcsán. Nagy szeretettel köszöntem őket, és várjuk az ő inputjukat ebben a vitában. Eh, a forma is úgy gondolom, hogy megfelelő és nagyon érdekes, fontos megjegyzéseket tesznek, néha meglepőeket is persze a nemzeti parlamenti kollégák. Fanden asszony, az árnyék előadó nincs ma itt, én őt helyettesítem. Támogatjuk nyilván az Europol megerősítését, hatékonyabbá tételét, de demokratikusabbá is szeretnénk tenni, és a demokratikus felügyelet szabályait szeretnénk látni. Nagyon sok érv szól mellett, nem voltak eddig átláthatóak a megállapodások, tehát elvi alapon kell elindulnunk, és nem rejtélyes utakon. Az eddigi eljárások nem voltak a demokratikus működéssel összeegyezhetőek. Másfelől kettő. Hallottam, hogy milyen elszántan védelmezi az ügyét az előadó, és egyet is értek vele, de ne felejtsük el azokat az érveket sem, amelyek bizonyítják, hogy az Europol és a Szepol összevonása hatékonyságnövelést okozhat. A bizottság azt javasolja, hogy legyen egy Europol akadémia, amely teljesen koherens módon végül is a CEPOL működését vinné tovább, úgy, hogy közben bevonja az Europol tapasztalatát, és egy sokkal átfogóbb és komolyabb keretbe teljezi a korábbi CEPOL működését, megfelelő helyre téve azt. Tehát ez egyszerűbbé is teszi az együttműködést, és nem kell két biztos, biztos mint felügyelet. Nyilván pénzt lehet megtakarítani, és átláthatóbbá válik a működés. A második érv természetesen nem akarom kisebbíteni az elmondottakat, de itt van az opportunizmus is, valamiféle kalkuláció, számítás van emögött, de ami az én véleményet illeti, van egy koherens érv, ami igazi garanciát ad a hozzáadott értéket, illetően az az, hogyha ezt a két intézményt közelítenénk, és esetleg össze is vonnánk, de nem tudom, hogy miért hozzáadott érték az, hogyha két külön intézmény van különböző helyeken működve. A nagymamám parasztasszony volt, és ő ezt nem értette volna meg valóban ezt az érvet, de én sem értem ennyit szerettem volna elmondani, elnézést már túl sokat beszéltem, de nagy indulatokat kelt bennem ez a téma. Majd még a lényegről is fogok részletesebben szólni. Köszönöm szépen. Karsten Lauritsen, Dániából. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget, hogy előhettem ma ide és hogy a Dán parlament álláspontját, a Folketing álláspontját is előadhatom. Köszönöm szépen a Libe szakbizottságnak a meghívást. Dánia különleges helyzetben van, amennyiben az Európorról van szó, hiszen van egy Dán fenntartásunk. Pillanatnyilag szeretnénk megváltoztatni ezt a fenntartást. Azonban, amíg nincsen népszavazás a kérdésről, addig pillanatnyilag az Európolon kívül vagyunk, és lehet, hogy a jövőben is ott maradunk. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy a parlament és a bizottság ezt nagyon alaposan megvizsgálja. De természetesen nem kell ezt túlságosan elnyújtani. Különben akkor Dánia megmarad ebben a fenntartásos állapotban. Ezen kívül az ír parlament írásos megjegyzéseit osztjuk. Ezeket már néhányan megemlítették ma. Ide tartozik például a parlamenti ellenőrző szerv, tehát hogy jöjjön létre egy ilyen szerv. Legyen rugalmas, és mindenek előtt hatékony. Személyesen úgy vélem, hogy eh, az, eh, ami a módosítókban látható, azt tükrözi vissza, hogy eh, a tagállamokat mégsem vették megfelelő módon figyelembe. Ez a közös bizottság a parlamenti ellenőrzés érdekében mégsem eléggé rugalmas szerkezet. Hiszen a Dán parlamentben például három bizottság is illetékes ebben a tekintetben, tehát ez nem rugalmasságot szolgálja. Azonban több egyensúlyt is el tudnék képzelni ebben a dologban. Most, ami a Libe bizottságot, a nemzeti parlamenteket és az Európai Parlamentet illeti. Írország is nyilatkozott már ebben a tekintetben. Köszönöm szépen. hogyha rosszul ejtem a nevét, elnézést. Pocsecs, Pocsecs úr, igen. Elnök asszony, tisztelt kollégák. Inúje generálnie pozitívny. Lengyelországban pozitív véleményt alakítottunk ki, ami ezt a jogalkotási javaslatot illeti, ennek célja a CEPOL és az Európol jogalapjának aktuálissá tétele. Jól tudjuk, hogy a jogalapot a Lisszaboni szerződéshez akarjuk alakítani az Európol esetében, de úgy gondoljuk, hogy először is az a cél, hogy a már meglévő mechanizmusokat erősítsük, ezeket úgy kell erősíteni, hogy ne kezdünk mindent az elejéről. Sokszor azt mondjuk Lengyelországban, hogy a jobb sokszor a jó ellensége, van egy elmondás, és ezen oknál fogva aggodalmat kelt bennünk az, hogy a bizottság javaslata hogyan alakult. A bizottság alapvetően meg akarja reformálni a rendőri együttműködés struktúráját Európában, és össze akarja vonni az Európolt a Cepollal. Most pedig jelen pillanatban nem látunk elegendő okot arra vonatkozóan, hogy valóban Érdemes lenne összevonni ezt a két szervezetet. Nincs itt hozzáadott érték, és gazdaságilag sem lenne ez előnyös a tagállamoknak. Néhány szót szólnék azzal kapcsolatosan, amit a francia kolléganő mondott. Bocsánat, amit Michel úr mondott. Nagymamájáról beszélt. Nálunk van egy mondás, mégpedig az, hogy nem tarthatjuk ugyanabban az istálóban a teheneket és a tyukokat. Éppen ezért ő elutasította ezt a javaslatot, de vagyis mi elutasítjuk azt, hogy ne legyen összevonás, de a parlamenti kontrollra vonatkozóan egyetértek azokkal, akik elmondták, hogy a jelenlegi keretek között kell megmaradni, és nem szabad új intézményeket létrehozni. Ahogy ma már elhangzott, a könnyed jellegű ellenőrzést támogatjuk, amely nem fogja veszélyeztetni az Europol néhány olyan tevékenységét, amely diszkréciót kíván meg és bizalmas eljárásokat követel meg. Üdvözöljük azt is, hogy a személyes adatok védelmére való mechanizmust megtartjuk, bevezetjük, olyan adatokról van szó, amelyeket az Európol kezel. Hatékony megoldásokra van szükség etéren, és itt ötvözni kell az adatkezelés hatékonyságát a különböző egységekkel való együttműködéssel az adatvédelem terén. Köszönöm. Köszönöm szépen. Yes, uh, we've heard that... Lasszul, köszönöm szépen. Új ö, felelőssége van az Európolnak nyilván a kiberbűnözéssel kapcsolatban, és ö, például a hitelkártya hamisítás, visszaélés ügyében is ez egy új kihívás. Tehát senki nem vonja kétségbe, hogy ehhez új kapacitásokra van szükség. De a kiberbűnözés definíciója azonban, ha túl mutat azon, mint ahogy mi szeretnénk, vagyis a politikai kommunikációt is lehallgatják, akkor az Europol is egy, egy politikai lehallgató intézményé válhat, és túl, könnyen túlhelyezheti magát nem csak a legszigorúbb szabályokkal rendelkező országok szabályain. Köszönjük, Bransz úr. Akkor úgy tűnik, hogy én vagyok, már csak az egyetlen, aki ebben a témában felszólalhat. Sok új dolgot eh, tanultam, például, hogy nem szabad a csirkéket a teheneket egy istálóba zárni. Nem tudom, hogy ezek kik, majd később ebben megegyezünk. Először is a közös parlamenti felügyeletre úgy tűnik, hogy igen a kibontakozó válasz, én is ezt mondom, de legyen hatékony. És valóban, hogyha létre kéne hozni mondjuk a, a Libe bizottság mellett ilyen bizottságokat, akkor 116 képviselőt érintene ez, és nem tudom, hogy hogy lehet 116 emberrel hatékony felügyeletet gyakorolni. Az Európol igazgatójaként én ezt imádnám ezt a megoldást, mert akkor gyakorlatilag bármit megtehetnék. Tehát együttműködésre van szükség, bizalomra, és nem a feladatok megduplázására. Tehát uh, itt egy kicsit versengés alakult ki, ez nem vezet jó irányba ha megengednek valamit, nem csak a jelenlevőknek mondom ezt, hanem azoknak is, akik csak hallgatnak minket. Itt hét tagállam képviselői jelentek meg. És amikor azt mondják majd a többiek, a 20 másik tagállam, hogy a tagállamokat kihagyják a játékból, először el kéne jönniük. Körkapurral egyetértek abban, hogy az Európolnak legyen mozgástere, saját szabadsága, és tulajdonképpen én is azt szeretném, hogy tulajdonképpen az Európa legyen egy föderális rendőrség, de felügyelet nélkül nem működhet, és a felügyelet alapfeltétele a jó működésnek nem a hátráltatója. Alapvető feltételez, és az utóbbi időkben kiderült lehallgatási botrányok kapcsán különösen fontos, hogy demokratikus felügyelet, sőt sokkal erőteljesebb felügyelet legyen Európában, mint eddig. Ami az adatvédelmi felügyeletét illeti, társ szerzőm és az előadó véleménye érdekelne. Én úgy gondolom, hogy ezen a területen is hatékony felügyeletre van szükség. Korábban túlzottan félénkek voltunk, például felmerült, hogy a nemzeti, tehát korábban nem vontuk be a nemzeti hatóságokat. Van aztán itt egy módosító, amely azt szeretné, hogy az Europol a legsúlyosabb az Európai Uniót érintő külső kibertámadásokat is kivizsgálhassa. Ugye állítólag a szerverek ellenőrzését a holland kormány a SWIFT téma kapcsán lehetetlenné tette, már pedig van ilyen akarat, hogy az Europol ilyen esetben is léphessen. Itt egyelőre önkéntes önkorlátozás érvényesül nálunk most az időterv tekintetében. Szeretném, hogyha az előadó és lárnyék előadók most reagálnának az elhangzottakra. Ha még valaki a felszólalók közül másodszor is meg kívánna szólni, akkor most esetleg erre lehetőséget adott. Lord Henney. Jó, parancsoljon. Elnök asszony. Köszönöm, hogy másodszor is megadta a szót, és most sem fogok ezzel visszajönni. Meggyőződésem, hogy valóban sajnálatos, hogy a parlamenti felügyeleti egység mandátumáról keveset beszéltünk, és nem tudtuk azt kitágítani, mert az én bizottságom ezt nagyon problémásnak látja, nem magát a bizottságot. Ami egy ilyen bizottságnak a méretét illeti, abban lehet, hogy igaza van elnök asszony, hogy konkrétan, ha a nemzeti parlamenteket is bevonnánk ebbe a bizottságba, és ha minden nemzeti parlament küldene ebbe képviselőt, akkor ez a létszámot esetleg felduzzasztaná. De nem lehet amúgy sem kis létszámú felügyeletet kialakítani, Szerintem továbbra is érdemes ezt a javaslatot fontolóra venni, csak esetleg más szervezéssel, mert eh, ahogy többen is elmondták, eh, nem nagyon beleszóló szoros felügyeletet akarunk, hanem demokratikus eh, felügyeletet, és a költségvetéssel is összhangba kell hozni a tevékenységet a jelenlegi javaslatnál valamivel kevésbé szigorút javaslunk. Ernst asszony, talán még érdemes lenne ugyanerről még egyszer eszmét serelni, mert ha komolyan veszük a javaslatot, nézzük meg, hogy a nemzeti parlamentekben hogy működik a dolog. Például ugye regionális szinten ellenőrzik a rendőrségeket egyes helyeken. És megnézzük, hogy hányan foglalkoznak ezzel, akkor nyilván csökkenteni kell a létszámot, mert csak a kis létszámú felügyelet a hatékony. A LIBE bizottság szerintem már önmagában is túl nagy. Léteznek kicsi, nagyon hatékony felügyeleti szervek az egyes nemzeti szinteken, tehát valamilyen kvóta alapján kialakított vegyes bizottságot, de kicsit kell létrehozni. És ennek persze tár, folyamatosan kapcsolatot kell tartani a nemzeti parlamentekkel, és legyen egy nagyobb fórum, ahol ez a kis felügyeleti bizottság megosztja folyamatosan a tapasztalatait egy nagyobb körrel. És ez a két dolog nem összekeverendő, nem tudok elképzelni olyan felügyelőbizottságot, amelyben ennyien ülnek. Mert már ott gond van, hogy az egyes tagjai egy ilyen felügyeleti szervnek nehezen lesznek garantálhatók a jogai. Tehát ahhoz, hogy konkrét betekintési joga legyen valakinek az Európa anyagaiba, ahhoz kicsi bizottságra van szükség. Ez nem, ez, ez csak vicc, hogyha százfős testület felügyel egy bizalmi szervezetet és ellenőrizni szeretnénk, ez itt a lényeg, beszeretnénk tekinteni az anyagokba, és aztán majd adott témák kapcsán bevonni nagyobb, szélesebb köröket, de így nem lehet ellenőrzést gyakorolni. Ez nem a demokrácia kérdése, hanem egyszerűen értelmetlenség, nem működhet gyakorlatias módon. Köszönöm szépen, Weidenholzer úr. Nagyon szépen köszönöm. Úgy gondolom, hogy félreértés az, hogyha ellenőrzésről beszélünk, akkor ez alatt azt is értjük, hogy az Európol operatív tevékenységét is befolyásolnánk. Nyilvánvaló, hogy teljes mértékben ketté kell választani ezt a két dolgot. Szerintem nagyon fontos információkat kapni. Tehát itt nem arról van szó, hogy igazából itt most létrehozunk még egy igazgató tanácsot, És Lord Henné kollégám megjegyzésre visszatérve azt mondanám, hogy szerintem is nagyon fontos az, hogy az összes parlament részt vegyen a parlamenti demokratikus kultúra eltérő a különböző tagállamokban. Tehát van, ahol egy ház van, valahol két ház van a parlamentben. Tehát szerintem ezt a vitát sokkal alaposabban le kellene folytatni. Az ellenőrzés számomra egy lényeges előfeltétel. Így szerintem sokkal hatékonyabban is dolgozhatna ez az intézmény. Köszönöm szépen. Valaki más esetleg szeretne szót kérni, mielőtt visszatérünk az előadóra és saját magamra. Igen, azt hogy igaza van, hogy szükséges az átláthatósága a dokumentumokhoz való könnyebb hozzáférés. Igen, Tudjuk, hogy itt a dokumentumokhoz férő való hozzáférés blokkol, blokkolás alatt van a tanácsban, tehát a tanácsban van ez. És nagyon fontos az átláthatóság szempontjából, hogy hozzájussunk a dokumentumokhoz, és ez bármelyik demokratikus ellenőrzés esetében így van. Tudjuk, hogy az Európollal problémáink vannak, megtagadják azt, hogy hozzáférjünk bizonyos dokumentumokhoz és harmadik félnek is megtagadják. Tehát eh, itt a dokumentumokhoz való hozzáférés nagyon lényeges, az Európai Ombudsman szerint is. Az átláthatóság fontos, közös érdekeink vannak, itt a nemzeti parlamentek is érdekeltek az átláthatóságban. Tehát a módosított eh, transzparencia remélhetőleg a tanács részéről is elfogadásra kerül. Most akkor visszatérünk az előadóra. Elnézést, még egy eh, utolsó felszólalás van Karamanli asszony. Köszönöm, elnök asszony. Engedje meg, hogy visszatérjek a parlamenti kontrollra és a nemzeti parlamentek képviseletére. Hallottam, hogy van egy olyan kívánság az önök részéről, hogy ne legyen túl népes ez a, az egység, ellenőrzési egység. Viszont, hogyha arról van szó, hogy minden egyes parlament két tagot javasolna, hogyha ez túl soknak tűnik önöknek, akkor a minimum, amit el tudunk fogadni, az, hogy parlamentenként legalább egy ember legyen, vagy kamaránként egy ember, mert van olyan ország, ahol két kamarás rendszer van. Szerintem továbbra is dolgozhatnánk azon, hogy hogyan alakuljon a demokratikus képviselet, és az összes parlament képviseltethesse magát ebben az egységben. Lehet, hogy majd egy pillanatban esetleg egy póttagot kell delegálni, aki a kijelölt szemét majd helyettesíti adott esetben. Köszönöm. Visszatérünk az előadónkhoz, akinek nem irigyésre méltó a helyzete, megfelelő javaslatot kell tennie a nemzeti parlamentek megfelelő képviseletére, belétve a kétkamarás rendszeket, és a hatékony felügyelet kérdésére is reagálni kell, vagyis ezt a két dolgot össze kell egyeztetnünk. Öné a szó. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, Szofi, ezeket a kedves szavakat. Megpróbálom összefoglalni a 20 elhangzott felszólalást. A felszólalók többsége három területről szólt, az összevonásról, a parlamenti ellenőrzőegységről, és az aggodalmakról, ami az adatvédelmet illeti. Azhoz, hogy jól megértsük a dolgokat, személyes vallomással tartozom. Én ellenőr voltam, és engem is ellenőriztek. Eddigi nemzeti parlamenti tapasztalataim alapján a szenátusban, kongresszusban dolgoztam, és biztonsági rendészeti kérdésekért is felelős voltam az országomban. És volt egy másik olyan stádium az életemben, amikor az Európol ügyvezető vagy igazgató tanácsában vettem részt, vagyis én nem csak az elméleti kérdésekhez értek, vagy azzal foglalkozom, ezt a témát illetően, és sokat gondolkodtam, ami a jogalkotást illeti, arra vonatkozóan, hogy milyen kontrollt végez a Nemzeti Parlament biztonsági rendészeti kérdésekben, a rendőrség kérdésében. És tudni kell, hogy a Nemzeti Parlamentek kompetenciája a rendőrség ellenőrzését illetően sokkal fontosabb, mint az Európai Parlament kompetenciája az Európol feletti ellenőrzést illetően. El kell azt is mondjam, hogy az Európol jogköre sokkal kisebb, mint a tagállamok rendőrségének jogköre. Önök bizonyára tudják, hogy több mint három évvel ezelőtt az Európai Bizottság, és Danicsev asszony ezt megerősítheti, elkezdett dolgozni ezen jogalkotási eljárás megindításán, és egy egész napos vitát szenteltünk mi itt ennek a nemzeti parlamentek meghallgatására és a parlamenti kontroll megvitatására. Most kontroll egységnek hívjuk ezt az egységet, de másképpen is hívhatjuk. És végül is ezek az ötletek abból a három évvel ezelőtti vitából erednek, annak szintéziséből. A nemzeti parlamentek világosan, határozottan részt vettek ebben a vitában, beleértve a Lordok házát is. Következésként, amikor én ezt a kontroll egységet javasoltam, kontroll sejtet, akkor a 80 8-as cikkre támaszkodtam, az EU szerző, alapszerződés 88-as cikkére. Kirkop úr, ez a 88-as cikk jogbiztonságot ad számunkra ahhoz, hogy létrehozzuk a kontroll egységet. És ez erősíti a nemzeti parlamentek aspektusát, és nincs itt bizonytalanság a 88-as cikket illetően. Ez az egység, ez a kontroll egység vagy sejt, Szófinak igaza van elnökünknek, hiszen ennek kicsinek kell lennie ahhoz, hogy hatékony legyen. Mit mondok francia kolléganőmnek? Saját javaslatomban elmondtam, hogy egy képviselőre van szükség nemzeti parlamentenként. Egy olyan képviselőre, aki szakosodott e témában, és aki a saját parlamentjének illetékes bizottság gában munkálkodik. Szerintem ez nem túl sok, kedves kollégák. Mi lesz a funkciója ennek az egységnek? Mindig szem előtt tartottam, hogy ez a, az ellenőrzési egység elindíthat vizsgálatokat, információkat kérhet, a vizsgálata kapcsolatosan, de nem is erről van szó. Tudom, hogy mi történik a nemzeti parlamentekben, amikor a SWIFT-ről beszélünk, az utas jogokról, azok a dokumentumok, amelyeket titkosnak nyilvánítanak, azokat illetően nagyon erős garanciák vannak. Például itt nálunk megérkeznek ide a, ezek a dokumentumok a termünkbe, nincs fotokópia, és az ülést után ezeket beszedik, csak a képviselők láthatják ezeket az anyagokat hogy vannak itt lehetőségek a kontrollt illetően, de a parlamenti kontrollra mindenképpen szükség van azért, hogy nagyobb legyen a biztonság, és az Európolnak a jogi ereje növekedjen. Ez világos. Michel úr, én önt nagyon nagyra tartom, de teljes mértékben egyetért, teljes mértékben ellenőrzöm nem értek egyet azzal, amit mondott, vagyis ön a fúzióval kapcsolatosan más álláspontra helyezkedett. Vannak itt kedvező vélemények az összevonást illetően. A magyar kollégákkal kapcsolatosan, az általuk elmondottakkal kapcsolatosan is szólnék. Mint Magyarország, mi is ellenőz, ellenezzük az összevonást. És ellene vagyunk annak a módszernek, amelyet a tanács alkalmazott, akkor, amikor alkalmazta a szerződést. Ez, ez káros és helytelen, mert a tanács nem adekvát módon a 341-es cikkhez folyamodott, amely a székhelyekről szól, vagyis a 341-es cikk az EU intézményeiről beszél. Itt a, a székhelyek kinevezéséről van szó. Strasbourgban a plenáris ülésen besztünk arról, hogy a parlamentnek legyen egy székhelye, de az ügynökség az nem intézmény. Az intézmények a tanács, a parlament és a bizottság. Tehát a 341-es cikk nem vonatkozik az ügynökségekre, és éppen ezért, mivel kételjeik voltunk, kételjeink voltak, jogi véleményt kértünk, ezt meg fogjuk vizsgálni, és majd azután döntünk arról, hogy hogyan folytatjuk az ezzel kapcsolatos munkát. Jelen pillanatban viszont nincs még megfelelő alapunk, ami a székhelyet illeti. Előbb megvárjuk ezt a jogi véleményt, és akkor fogunk erről a kérdésről megnyilatkozni mi a mi szakbizottságunk. A másik az adatvédelem, elnökasszony. Döntő számunkra az adott, adatvédelem, főként egy biztonsággal, rendészete foglalkozó ügynökség esetében, ami engem illat. Remélem, hogy nem tekintenek engem hiúnak, de én két-három éve, mint a kollégák tudják, már előadó ja voltam egy tanácsi anyagnak, ami az adatvédelmet illeti. Az Európolon belüli adatvédelmi kérdések, ez a közös kontroll hatósághoz kapcsolódóan, és azzal kapcsolatosan, hogy milyen garanciák vannak a biztonságra. Huszon hetesről van szó. Hastings úrral ismét találkozni fogok, azért, hogy átnézzük, hogyan is alakul a munka. Ő is akar velem beszélni egyébként, és mindez már benne van az irányelbe és a rendeletbe, ami az adat védelmet illeti. Figyelembe kell venni azt is, hogy egy biztonsági ügynökség specifikus munkát végez. Kedves kollégák, egyetértünk mi a nemzeti parlamenti kollégákkal, és figyelembe veszük az önök véleményét minden olyan dokumentumban, amit előterjesztünk. Nekünk van meg a lehetőségünk a jogalkotásra, de önök befolyásolhatják azokat, akik a jogalkotással foglalkoznak. És nekünk igenis szükségünk van erre a, a befolyásra, erre a hatásra nem csak azért, mert az alapszerződés 88-as cikke ezt kimondja, hanem azért is, mert mi akarjuk, hogy elmondják a nemzeti parlamentek a véleményét, és az Európolt mi egy életképes, hatékony szervezeté akarjuk tenni. Éppen ezért kell együtt létrehoznunk a, a rendeletet, és a nemzeti parlamentek és az EP kontrolljának kérdését. Elnök. Az utolsó napirendi pontunk következik. Ezen témán belül a parlament és a tanács közötti egyeztetés az adatvédelemről. Talán érdemes lenne most a nemzeti parlamenti kollégáknak is javasolni, hogy a saját kormányaiknak javasolják az erre vonatkozó már létező irányelv átültetését minél előbb és ne, hogy ne tartsák föl a kormányok ennek az érvényesülését. Köszönöm a nemzeti parlamenti kollégáknak, hogy megjelentek, elmondták, ami bántotta őket. Úgy gondolom, hogy hasznos volt ez az együttes gondolkodás, és a bizalom légkörét javítja. Az ilyen típusú felállás, remélem, hogy sok ilyen lesz még, és Köszönjük az előadók, árnyék előadók hozzájárulását is. Most felfüggesztem az ülést 11.30-ig. Vagy mindenki itt van a következő napi rendi ponthoz. Van itt bárki? Igen, itt van mindenki, akkor nem függesztem fel az ülést, hanem rátérünk következő napi rendi pontunkra, Carlos Coelho úr jelentésére, a külső tengeri határok védelméről szóló operatív együttműködési igazgatásról szól, ért felelős ügynökség témájában. Ezeket a színeket valakinek felül kéne vizsgálnia. Ez nevetséges, ahogy itt most felolvasom. Egy mondatban háromszor szerepel az operatív együttműködés kifejezés. Ez vicc. Kollégák, kérem, hogy aki távozik, az csendesen tegye ezt, hogy elkezdhessük az eszmecserét erről a napirendi pontról. 177 módosítót nyújtottak Bekoelhúr jelentéséhez de először Coelho úré lesz a szó, hogy ezeket bemutassa, utána pedig a bizottság és a tanács kap szót, majd megnyitjuk a vitát valamennyi képviselő részvételével. Coelho úr, parancsoljam. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm valamennyi kollégának, különösen az árnyék előadóknak a befektetett munkát. Amikor a módosítókat áttekintettem, akkor ezt tudnak kell önök, önöknek is, hogy nem voltak meg mindannyian fordításban, de alapvetően három csoportra oszthatók. Egy, ha egy részük az Európai Unió és általában az ellenőrzés mértékét és befolyását csökkentenék, ezeket nem tudom elfogadni volt egy olyan kör a módosítóknak, amely bővítené az unió kompetenciáit, de olyan dolgokkal, amelyekkel a szerződés alapján az EU nem rendelkezik, és bár ezekkel egyetértenék, de ezeket nem lehet befogadnom, és hét olyan módosító volt, amely érdemben támogatta azt, amit én gondolok. Majdnem 200 módosító érkezett időközben, ennyi a számuk. És ezek után úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy újra leüljek az árnyék előadókkal, hogy kompromisszumos módosítókat alkossunk, ezáltal is könnyítve a szavazást, és, meg, és sikerüljön ezáltal is megőriznünk eh, a kiegyensúlyozottságát az eredeti szövegnek. Ha megengedik, akkor most öt pontban foglalnám össze a tudnivalókat. A jelentésben ezek kilenc pontban szerepelnek. A jogi alap kérdéséről. Ugye tengeri felügyeletről beszélünk, határőrzésről, és azt szeretnénk, hogy konkrét szabályok vonatkozzanak olyan helyzetekre, amikor ö, emberek megmentéséről is szó van, de csak a Frontex által európai pénzből szervezett akciókban való részvételről van itt szó. Minden, ami ezen túlmutat, jogi értelemben elfogadhatatlan, még akkor is, hogyha személyesen szeretnénk tovább menni. Ez egyszerűen nem lehetséges. Látnunk kell, hogy mi a tagállamok kompetenciája, az Európai Unió milyen kompetenciákat adott nekik. Ugye a közös szabadság és jog érvényesülésének térségén belül nem csak a külső határok hatékony védelme fogalmazódik meg, hanem harmadik országokkal való együttműködés is. Ugyanakkor határaink védelmének igénye figyelembe kell, hogy vegye a migránsok nemzetközi jogait, alapvető jogait, mint ahogy ezt egyébként az EU saját szabályai is előírják a tagállamok számára. Második gondolatkör. Konkrét szabályokat szeretnénk a mentő akciók, Frontex mentőakciók levezényléséhez. Miért van szükség ezekre? Azért, e, mert egyes tagállamok felismerik, hogy nincs szükség rájuk. Emlékeztetnék arra, hogy kritika hangzott el a Frontex műveletekkel szemben, és ezek között e, több jogos kérdés is felmerült. Ugye a tanács elfogadtott a 2052-es határozatában a Frontex működésére vonatkozóan. Ezt a határozatot a bíróság egyszer már megvizsgálta. Ezek után most már nekünk csak az a dolgunk, hogy ebből levezetve konkrét szabályokat alkossunk, és garantáljuk, hogy a Frontex fellépései mindig összhangban legyenek az emberi alapjogokkal, és valamennyi Frontex által koordinált fellépés is ide tartozik. Harmadik gondolat. Kör. Több szuverenitást követelnek egyes országok. Görögország Olaszország, Málta és Spanyolország veszik föl a legtöbb tengeri menekültet. Hullámokban érkeznek a menekültek, egyre nagyobb hullámokban, és az utóbbi időkben kialakult súlyos helyzetekre való tekintettel most már Egyértelmű, hogy ezt a négy országot meg kellene támogatni európai szinten, a szolidaritás jegyében. Ezek eh, most már elengedhetetlenek, már csak az emberi jogok érvényesítése érdekében is. A Lampedúzai súlyos baleset, ahol több száz ember halt meg, eh, eh, megkérdőjelezte azt, hogy az olasz hatóságok és a máltai határvédelem mennyire képesek a jelenlegi keretek között hatékonyan működni. Mindenképpen meg kell erősíteni ezeket a kereteket. A jobb monitoring és hatékonyabb védelem és életmentés érdekében. Az olasz kormány felkérte hivatalosan is az Európai Uniót, hogy alkosson az unió cselekvési tervet a probléma megoldására, és a máltai ö, miniszterelnök is felkérte erre az EU-t. Ugyanakkor e két tagállam, Franciaországgal, Spanyolországgal, Görögországgal és Ciprussal közösen mégis blokkolják az erre vonatkozó új javaslatot, azért, mert nem akarják, hogy az EU beleszóljon az emberi életek kapcsán saját kompetenciáikba. A negyedik gondolatkör. A menekülteknek nemzetközi jogszabályok vonatkoznak. A jelenleg érvényes rendelet egységes jogi keretbe foglalja az Európai Uniós és nemzetközi jogszabályokat, és a különböző értelmezési lehetőségekből adódó különbségeket megpróbálja kiszűrni, ugyanakkor a gyakorlatra épít, és jog biztonságot kíván garantálni a Frontex operációkban érintettek számára. A 355-ös per 10-es pont többek között kimondja, hogy az Európai Unió kompetens a tanács 2010-es döntése alapján ezekben a kérdésekben. A javaslat ö, nem mutat túl a jelenleg is érvényben levő tanácsi határozaton. Ugyanakkor az említett hat tagállam mégis blokkolja ennek az elfogadását, mert konkrét európai szabályokat tartalmaz a menekültek felkutatására, megmentésére vonatkozóan, pedig ezek csak nagyon korlátozottan szólnának bele a tagállamok szuverenitásába. A 9-es cikk a Search and Rescue című, illetve a 10-es azok, amelyeket legjobban vitatják, pedig pont ezek a legfontosabbak az életvédelem és az alapjogvédelem szempontjából. Azoknak az érvelése e hat tagállamban, akik támogatják a javaslatot, azok viszont úgy érvelnek, és én is így érvelek, ezek közül kettőt mondanék el, hogy az Európai Unió kompetenciái közül le kell, hogy adjon bizonyosokat, amikor olyanokat, amelyek konkrétan a mentésre, életvédelemre vonatkoznak. Ugyanakkor az EU-nak joga van a migrációs politika területén. Furcsa lenne, hogyha az Európai Unió határvédelmi szabályokat elfogadhat, és az, a migránsok elfogására, befogására, befogadására vonatkozó szabályokat elfogadhat, ugyanakkor nem léphet semmit, hogyha azok már partra kerültek, mert az már tagállami feladat. Az európai szerződésekben valóban nincs erre rendelkezés, hogy a mentés tekintetében mi az EU kompetenciája, de a rendelettervezetnek nem is az a célja, hogy ilyet teremtsen, csak azt szeretné, hogy a mentési akciók az Európai Unió határvédelmi politikáján belül, annak keretén belül valósuljon meg, és csak a Frontex fellépésekre vonatkozóan kívánja ezt a hatáskört sürgősségi esetekben. Mi ezt elmondtuk már. Abszurd lenne tehát, hogyha az EU nem támaszthat feltételeket a Frontex fellépések kapcsán, amelyeket azonban kizárólagosan EU pénzből finanszírozunk valamennyien. A másik fő tagállami érv, azon tagállamok érvelése, akik ellenzik ezt, az, az hogy szerintük ez nem összhangba hozható a nemzetközi joggal. A rendelet tervezet explicit módon megfogalmazza, hogy annak összhangban kell lennie a nemzetközi joggal, sőt, ezt korábban már a tagállamok fogadták el ilyen megfogalmazásban, amikor beszéltek erről a határvédelemről általában. Tehát ez csak politikai akarat kérdés ebben a pillanatban, és ahol átfedő kompetenciák vannak, ott pedig nem először fordulna elő, hogy megállapodás születik a részletekről a tagállamok és az EU között mindenkinek az érdekében, és persze a nemzetközi jogi követelmények betartása érdekében. Végső következtetésem következik. Az Európai Unió mindig is büszke volt, és lehetett is arra, hogy világszerte az európai jogok legjobb védelmezője ennek egyik letéteményesei mi vagyunk itt az Európai Parlamentben. Úgy kell fellépnünk, hogy ezt a büszkeségünket ne kelljen jövőben szégyelnünk. Ehhez azonban azt kell, hogy a tagállamok mind támogathassák erkölcsileg azt, amit javaslunk, jogilag is, és elfogadják azt, hogy itt megosztott felelősségről van szó, Elsősorban az emberi szenvedés csökkentése, az európai határok jobb védelme érdekében. Köszönöm szépen. Yes, I, I think... Úgy gondolom, hogy a taps jogos. A büszkeségről beszélt. Büszkék lehetünk, hogy ilyen jelentéstevők dolgoznak évek óta a témán. Most szeretném felszólítani az árnyék előadókat. Nem kértek szót, de vélemezem, hogy kérnek. Először is azonban a bizottságot és a tanácsot kérem meg, hogy szóljanak hozzánk, és nagyon rövidre fogják az előző vita alapján, tehát Nielsen úr az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy itt lehetek ezen a vitán a módosítók tekintetében és a hatály tekintetében sok mindent nem tudok ahhoz hozzáfűzni, amit Coelho úr már elmondott. Ez vonatkozik eh, annak a lehetőségét, illetve annak a lehetőségnek a hiányát, eh, hogy kiterjesszük eh, a hatályt. Ezen kívül mindent elmondott Coelho úr. Itt a garanciák tekintetében alapvető jogok, a négyes cikkben kerülnek említésre. Nyitottak vagyunk, hogy hogyan tudjuk ezt finomítani, erősíteni, de nem szabad elfelejteni, hogy a szabályokat, amelyeket itt elhatározunk gyakorlatban is alkalmazni kell, és ügyelnünk kell arra, hogy az összes érintett horizontálisan, horizontálisan alkalmazhatja a jövőben. Azok a módosítók, amelyek a hajók elfogását jelentik, amelyek nem éppen elsüllyednek. Tehát a, ezeket a hajókat lehet, hogy bűncselekmény embercsempészet szempontjából juttatják el Európába. Ez a Schengeni külső határ általános védelmével függ össze. Tehát ez azt jelenti, hogyha egy tagállam egy Frontex akcióban részt vesz, és aggályai vannak, hogy mondjuk nem lehetséges tétlennek maradni, hiszen a Schengeni területre irányuló illegális beutazást meg kell akadályozni. És ide tartozik a terület a tívizeken belül lévő hajók elfogása is. Itt a felkutatás, mentés témakörében Coelho úr mindent elmondott, nem nagyon tudok mit hozzáfűzni. A jelenlegi tanácsi döntés 2010-ben született, és ezt a gyakorlatban is alkalmazzák. Van egy egységes visszajelzésünk a tagállamoktól, ez pedig az, hogy nagyon jól működik ez a rendszer, és hogy semmiféle problémát nem okoz. Itt a kérdés nem az, hogy legyen vagy ne legyen, hanem hogy szükséges-e a társjogalkotónak finomítania, pontosítani. Az utolsó megjegyzésem, van néhány módosító, elképzelhető bilaterális megállapodásokra tagállamok és harmadik államok között. Itt eh, mindenképpen meg kell vizsgálni a keresztreferenciákat. Itt eh, fontos az, hogy ez legyen primer, és a bilaterális megalapodások szekunder jellegűek. Köszönöm, köszönöm a rövidséget is a litván elnökség nevében, Vires Kijene asszony. Köszönöm, elnök asszony. Előadó úr, tisztelt Libe szakbizottsági tagok. Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy eh, eljöhettem ide, és hogy a legújabb információkat megoszthatom önökkel. A vizsgálat javaslat, tehát a javaslat vizsgálata folyik. Egy eh, bírósági határozat értelmében, hogy eh, észszerű időn belül elfogadásra kerüljön egy tervezet, ez az alapelv vezényli most az elnökséget. Már értesítettük Önöket, hogy van egy különleges tanácsi munkacsoport, amely ezzel a javaslattal foglalkozik. Azonban azt is szeretném megjegyezni, hogy ezt az anyagot már eljuttattuk a bevándorlási és határrendészeti magas szintű munkacsoporthoz. Ez a munkacsoport már megtárgyalta a 9-es és a 10-es cikket, ez pedig október 22-én történt. Egy új kompromisszumot sikerült kidolgozni ennek alapján. Így november 22-én fogjuk ezt a határrendészeti munkacsoportban megbeszélni. Amennyiben ennek az eredménye pozitív lesz, akkor a javaslatot átadjuk a többi tanácsi résztvevőnek. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a sikeres munkáért kész vagyunk arra, hogy folytassuk együttműködésünket az előadóval, és természetesen, ha haladás történik a tanácsban, arról értesítjük Önöket. Mi is az együttműködés szellemében szeretnénk együttműködni az Európai Parlamenten. Minden érintetnek köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor áttérünk az árnyék előadókra. Itt van két képviselő, Matthew asszony és Koraca Bild képviselő asszony, valaki más esetleg kérne szót? Nem? Akkor Jakolino úr, akkor Bronz úr, igen, és akkor most lezárjuk a listát, Weidenholzer úr. Köszönöm szépen. Szerintem alapvetően gondolkozzunk el azon, hogy ez a vita nem arról szól, hogy az Európába való bejutást szabályozzuk, hanem arról szól, hogy különleges helyzet van a földközi tengeren és ez az Európába való bejutásnak nem lehet a normális útja. Itt szélsőséges stressz helyzetekről van szó, és ennek a kérdésnek a megoldása pedig nem ezen irányelv alapján oldódik meg. Itt teljesen más dolgok vannak, az európai szolidaritás keretein belül megoldandók ezek és természetesen ezért időt kell is szánnunk erre a dologra. Itt van egy Európai Bírósági Határozat. Hálás vagyok az előadónak, hogy világosan állást foglal. Nekünk nincs is más dolgunk, mint hogy állást foglaljunk természetesen ez egy európai kompetencia, és tényleg nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt ilyen mértékben képviseli, és természetesen teljes mértékben támogatjuk. Amennyiben itt a földközi-tengeri problémák szabályzásáról van szó, akkor nagyon fontos az, hogy nem történhet az, ami múltkor megtörtént. Nem lehet, hogy a civilizáció bölcsője, az európai civilizáció halál legyen. Ez egyszerűen elfogadhatatlan mindent meg kell tennünk azért, hogy ezt megakadályozzuk. Ebben eh, az értelemben, akik eh, a földközi tengeren keresztül jönnek, kapják meg ugyanazokat a jogokat, mint azok, akik a szárazföldi határon át jutnak be Európába. Nagyon fontos az, hogy eh, azokat, akiket a tengeren mentünk, jogokat kapjanak, tehát tolmácsolási jogot, jogi segítséget, és így tovább. Tehát a számos módosító ebbe az irányba mutat. Ez pedig nem jelenti azt, hogy itt bármit is visszautasítanánk. Azt is gondolom, hogy visszatérítés ne lehessen partmenti vizekből, vagy pedig nyílt tengeri vizekről, hiszen ott ez jogilag sem lehetséges. Teljes mértékben Támogatom az előadót, és a módosítóim pedig természetesen abba az irányba mennek, amit most előadtam a tagoknak. Tehát itt szélsőséges helyzet van, és mindenképpen az emberi jogokkal összehangolható megoldást kell találnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Weidenholzer úr. A következő, Keller asszony. Köszönöm szépen, köszönöm az előadónak is ezt a kiváló prezentációt. Három fő megjegyzésem lenne a jelentésről. Az első az emberéletek megmentése, felkutatása. Itt nincsenek kötelező szabályok, nincsenek teljes szabályok. A felkutatás és a mentés kapcsolatában ne fogadjuk el, nem fogadhatjuk el azokat a módosítókat, amelyek alapvetően azt jelentik, hogy a 9-es cikket törölnék a felkutatásról és a mentésről. Ez igazából az alap célkitűzésünket aknázna alá. Az pedig az, hogy életet akarunk menteni. Nagyon fontos az, hogy definiáljuk azt, hogy mi a stressz helyzet. A múltban azt láttuk, hogy a tagállamok között véleménykülönbségek voltak. Tehát, hogy mit jelent a ment és mit jelent a felkutatás. Ez azt jelenti, hogy ne hagyjunk embereket elpusztulni a földközi tengeren. Tehát most például 72 ember elindult a földközi tengeren, és most néhányan azt mondták, hogy nem értették, hogy most ez egy sürgős stressz eh, helyzet lenne. Hogy ez SOS helyzet lenne, és itt 72 eh, ember sorsáról volt szó. Mindenképpen alapvető az, hogy eh, mi a helyzet. What of impact that implies. So I would... Tehát amikor SOS helyzet áll fenn, definiálnunk kell, hogy mi ez, vészhelyzet. Tehát itt nagyon sok bizonytalanság van eh, ebben a tekintetben, hogy mi is a vészhelyzet. Tehát, eh, hogy tovább akarunk haladni, akkor ezt kell először meghatározni. Ne kerüljünk abba a csaptába, néhányan már említették azt, hogy, és néhány tagállam olyanokkal jött elő. Lampedusa után Alfano miniszter azt mondta, hogy több Európa kell, több segítség kell Európából, de amikor ténylegesen közös Frontex akciókra kerül sor, akkor Olaszország ezt nem támogatja, ez pedig szerintem nem fenntartható. Tehát másodszorban a visszatérítés. Most nézzük meg a bírósági határozatot. Itt a bíróság azt mondta, hogy ha személyeket eh, fognak el, akkor mindenképpen informálni kell arról, hogy mi a helyzetük. Tolmácsokat eh, is be kell vonni, jogi tanácsadókat is be kell vonni ebbe a helyzetbe. Itt eh, mindenképpen a határőröknek teljesíteni kell kötelezettségeiket. És mindig meg kell vizsgálni, az egyéni helyzetet. Ez az, amit a bíróság mond, ez nem egy zöld, vagy bármilyen álláspont, az Európai Emberjogi Bíróság mondta ezt. És ezt a bírósági határozatot pedig alkalmazni kell. Azt látjuk, hogy sok tagállam nem él ezzel. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy az embereket visszaküldjük, hanem informálni kell őket, hogy milyen lehetőségeik vannak, hogy milyen lehetőségeik vannak, hogyan kerülhetik meg azt, hogy hazatoloncolják őket és ez nem oldható meg a fedélzeten. Nem lehet jogtanácsosokat odavinni, nem lehet tolmácsokat a fedélzeten tartani. Szerintem a kitoloncolást el lehet kerülni. De mindenképpen az embereket valahol az Európai Unió területén ki kell szállítani, hogy tisztességes eljárásban legyen részük. De úgy néz ki, hogy a többség úgy véli, nagyon sokan úgy, vélik úgy, hogy ez megoldható a nyílt tengeren, a fedélzeten. Egy, mm, jó, hogyha a végére lehetne jutni. Szerintem eh, a saját jogalkutásunkat eh, úgy kell alakítani, hogy eh, az ember csempészet ne férjen bele ebbe. Tehát itt nem arról van szó, hogy embereket elfogjuk, hanem csempészeknek megakadályozzuk a bűncselekményt. Elnézés, hogy néha megszakítom önöket, azonban ez egy nagyon élénk vita, és mindenki elgalopírozza magát, de az udvariaságot is vegyük figyelembe, hogy a többi kollégából udvariasak vagyunk. Ernst asszony, köszönöm szépen. Ich glaube, dass in dem Vorschlag, uh... Coelho úr javaslata nagy esélyt jelent. Legalábbis egy pontban Mm, szerintem nem azt mondanám, hogy rendbe kell tenni, hanem javítandó. Tehát itt a bevándorlók esetében az elmúlt években nem éltünk ezzel az eséllyel. Nagy esélyünk van itt most. Tudom, hogy ezzel nem fogjuk megoldani a bevándorlás problémáját. Ez az előttem szólók felszólalásából is kiderült. Azonban kell, hogy legyenek olyan alapszabályok, amelyek a migrációt irányítják. Ezeket pedig nagyon konkrétan meg kell fogalmazni, ez pedig időbe kerül. Nem lehet különböző módon bánni emberekkel. Tehát nem lehet a tengeri menekülteket máshogy megítélni, mint a szárazföldön érkezőket. Az elfogadhatatlan. Sok minden elmondásra került, tehát a visszatoloncolás nemzetközi védelem, de nagyon fontos az, hogy a kapitányok akik emberéletet mentenek, ne legyenek megbüntetve. Na a lényeges pont ez. És, a, és néhány tagállam jogi helyzete pedig eh, máshogy jár el. Tehát vannak például prioritás csoportok, kiskorúak. Meg kell vizsgálni például a harmadik államokat, tehát hogyha odatoloncolják ki az embereket, akkor veszélyben van-e az életük. Tehát az egészségügyi állapotot is figyelembe kell venni, amikor ilyen intézkedésekről beszélünk. Meg kell adni a jogorvoslat lehetőségét a migránsoknak. Különben az egésznek semmi értelme nincsen. Ez egy esély, és ezt a tanácsnak is címzem, hiszen nem elég, ami, ami eddig a tanács részéről jött. Tehát ez, az, az, az, hogy munkacsoport dolgozik, hát az semmi. Tehát az nem elég. Az nem elég Támogatom Koaljó urat azokban a kérdésekben, amikor azt mondja, hogy igenis van kompetenciánk, hogy ilyen kérdésekről beszéljünk, Hogy meddig jutunk el, az egy másik kérdés. Ezt utána majd az árnyékelőkadókkal együtt meg kell tárgyalni. De ami a hat országra vonatkozik, nagyon problematikus, hogy a többi tagállam hogyan viszonyul hozzájuk. Jövőre európai választások lesznek, és ez annyira határeset itt, és annyira árthat az Európai Unió tekintélyének, hogy ezt igazából nem lehet überolni. Tehát eh, kérem a tanácsot, hogy eh, most minden szerénységemmel kérem a tanácsot, hogy vegye komolyan ezt a dolgot, és komolyan eh, úgy szóljon a dolgokról, ahogy szükséges, hiszen sürgős esetről van szó, emberéletekről van szó. És most teljesen mindegy, hogy valaki migráns vagy nem migráns, mindenkinek joga van az életéhez. Most átadom a szót a többi képviselőnek. Négyen jelentkeztek. Kérem, hogy maximum három percbe beszélnek, mert kevés az időnk. Madame Mathieu, Koracabil, Jakolino, Bronx úr, Mathieu asszony, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönetet mondok az előadónak a kitűnő munkáért, és az árnyék jelentéstevőknek is, akik hosszasan foglalkoztak a kérdéssel. Ami a módosító indítványokat illeti, ezek azt mutatják, hogy sok még a feladatunk ahhoz, hogy a parlament kialakítsa álláspontját a szövegről. Van itt egy evidencia, engedjék meg, hogy ezt kiemeljem senki nem ellenzi a tengeri mentést, mindenki egyetért azzal, hogyha valaki vízbe fullad, akkor, amikor harmadik országból az EU felé tart, akkor mindenki azt mondja, hogy ha valaki fuldoklik, akkor meg kell menteni ezt a szemét, az élete veszélybe van, és minden nemzetközi egyezmény előirányozza azt, hogy egy ilyen szemét meg kell menteni, vagyis akkor, hogyha az élete veszélyben forog. Ezzel mindenki egyetért, és a parlament számára is ez világos. De az én kérdésem a jogileg és gyakorlati jellegű a mentési szabályokat illetően. Felteszem a kérdést itt a mentéssel kapcsolatosan. Van ennek értelme? Már van nemzetközi jogi intézkedés ezzel kapcsolatosan, nemzetközi megállapodás a tengeri kutatással és mentéssel kapcsolatosan a veszélybe került emberek esetében nemzetiségüktől, státuszútól függetlenül vannak nemzeti koordinációs védelmi központok, a felkutatást végző műveletek esetére és szervezetek esetére is vannak szabályok, a mentés koordinálására vonatkozóan, stb. Több állam ratifikálta ezeket a nemzetközi megállapodásokat, de ma szükségünk van-e új eszközre, van új eszközre, amit a bizottság javasol, és amely csak zavart okoz hogyha most egy új jogi rendszert vezetünk be, akkor ezek párhuzamosan fognak működni a nemzetközi már meglévő eszközekkel. Ezt teszem fel, ezt a kérdést. A parti őrség és a hajók hogyan fognak a két előírásnak eleget tenni? nem csak jogi kérdésről van szó, hanem gyakorlati kérdésről. Amikor sürgősen egy életet meg kell menteni, akkor hogyan lehet majd együtt alkalmazni az európai és a nemzetközi szabályokat? Ez csak a Frontex eh, műveletekre vonatkozna ezek a szabályok. Frontex műveletek esetén bizonyos szabályokat kell alkalmazni, hogyha nemzeti műveletekről van szó, fellépésről, akkor más szabályokat kell alkalmazni vagyis más lesz a Frontex felépése esetén a szabály, meg akkor is, hogyha európai hajók vesznek részt ugyanabban a műveletben, vagyis itt majd zavar lesz. Nemzetközi szabályok, európai szabályok és azok a hajók, amelyek részt vesznek a Frontex műveletekbe, valamint mások, amelyek nem vesznek részt. És közben az ott sürgős helyzetet jelent, mert rendkívül veszélyes körülmények közé kerültek ezek az emberek, hirtelen sürgős segítségre van szükségük. Hát szerintem nagyon jól megmentetjük az életeket a már meglévő szabályokkal együtt. Köszönöm. Elnök asszony, új szabályokra van szükség, ami a jogbiztonságot illeti, közös szabályokra, mert a tagállamok jobban fogják tudni alkalmazni a nemzetközi és európai szabályokat. Én nem látok itt ellentmondást, Matyi asszonyal ellentétben. A közös szabályokra már 2010 óta úgy látjuk szükség van, és éppen ezért ezeket meg kell vitatni. Remélem támogatunk Coelho urat és a bizottsági javaslatot. Remélem, hogy ezen mandátum alatt sikerül ezeket elfogadni. Közös szabályokra van szükség a felkutatásra, felfedezésre és a mentésre, mert a szabályok értelmezését illetően bizonytalanság van a tagállamok részéről, ki miért felelős, kinek kell lépnie. És éppen ezért van szükség a közös szabályokra tisztázni kell, kinek a felelőssége az, hogy lépjen. Először is életeket kell megmenteni, ez a legfontosabb, de a tagállamok, amelyek az EU határán találhatók, rendkívüli nyomás nehezedik rájuk. Ott van a nemzetközi bűnözés, határon átnyúló bűnözés, a csempészet kérdése meg kell akadályozni az olyan tragédiákat, mint a Lampedusa és ezért kell gyorsan haladni. Módosításokat adtam be a gyermekekre vonatkozóan. A gyermekek és a kíséret nélküli kiskorúak a legsérülékenyebbek, kiszolgáltatottabbak, amikor közelítenek a határainkhoz, és amikor főleg a tengeren tartózkodnak azt is azonosítani kell, hogy vannak-e olyan emberek a hajókon, akiknek külön orvosi segítségre van szükségük, mégpedig rögtön ott a helyszínen. Köszönöm. Köszönöm, Jakolinu. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meghallgattam minden felszólalást, amit a kollégák elmondtak ebben az időszerű témában, nagy érdeklődéssel. Bonyolult témáról van szó és köszönöm Kolhó úrnak is a beszámolót. Nekem is lenne néhány hozzáfűzni valóm. Hiszen magam is nyújtottam be módosítókat, és ezekben a Frontex földközi tengeri kapacitásainak megerősítését kérem, és annak a garantálását, hogy megfelelő erőforrások állnak a Frontex rendelkezésére. Ez egy kiemelt ügynökség, sok kolléga utalt a lampedúziai eseményekre. Október 3-án járt Malmström biztos úr és Barroso elnök úr Lampedúzán, ott különböző nyilatkozatokat tettek, a Marian Astre fellépés kapcsán, és Szlovénia is több forrást kért. Nem csak azért mondom ezt, mert olasz vagyok és szicíliai, hanem azért, mert végre megfogható dolgok kerültek elénk. Ugyanilyen megfogható baj, hogy ez a hat ország blokkolja a döntéshozást, ez egy konkrét dolog. A harmadik országokkal való együttműködést is nehezíti ez a helyzet, hiszen ha azt akarjuk, hogy a nemzetközi és a nemzeti központok fellépése összehangolt legyen, ahhoz automatikus információ cserére lenne szükség. De ennél még súlyosabb gond, és ugyancsak közös megközelítést igényelne, a migrációs és menekültügyi politikák jobb összehangolását, az, hogy nincs a tagállamok között szolidaritás. És ha már különbséget teszünk a nemzetközi jogalapján működő és a Frontex által működtetett fellépések között, akkor ebből gond lesz, minimum egyensúlyt kéne megközelítés között teremteni. A Frontex fellépései még mindig marginálisak a tagállami, máltai, görög, ciprusi, olasz, spanyol fellépések között, hiszen övék a fő teher. Ők viszont nemzetközi jog alapján működnek ezeken a vizeken. Ha megfogható eredményeket akarunk, akkor több együttműködésre van szükség. És a blokkoló kisebbséget úgy lehet feloldani, hogy mi is valódi megoldásokat kínálunk európai szinten a valódi problémákra. Köszönöm. Bronszul kap három percben szót az utolsó felszólalás joga. A szabályok váltakoznak, a rendeletekből nem kötelező szabályok lesznek szerintem. Amikor egy tagállam vállalja függetlenül a saját felelősségét, akkor az is igaz, ezzel egy időben az is igaz, hogy meg kell menteni azokat, akiknek az élete veszélyben van. A rendelet azonban kiterjeszti a kötelezettségeit a tagállamoknak a partratétel tekintetében is, és meg akarja nekik mondani, hogy hol tegyék őket partra. Ez már legyen a tagállamok dolga, és nem az emberi jogi bíróságé. A tagállamoknak joga van védeni határaikat. Azt mondjuk, hogy ezt tegyék úgy, hogy az emberi alapjogokat ne ö, sérüljenek közben. De van már bírósági határozat erre vonatkozóan, és ha azt kiterjesztjük, akkor ez gyakorlatilag a határok feladását fogja jelenteni, mert a menekültektől azt várják el, hogy dokumentumokkal igazolják az ő menekültügyi státuszukat, és így nem csak a menekültek, hanem családjuk élete is veszélybe kerül. Ez az elv okozta a konkrét balesetet is a földközi tengeren. Köszönjük szépen, Bransz úr! Ezzel akkor lezárom a vitát, és visszaadom Koalhó úrnak a szót, aki a téma előadója. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a kollégák többségének támogató véleményeit, és közös erőfeszítésünket arra, hogy közös megoldás szülessen. Az elnökségnek is köszönöm a méltányoló szavakat, és azt az erőfeszítést, amelyel a még kimaradó tagállamokat is megpróbálják rávenni az együttműködésre. Örülök annak, hogy az elnökség kompromisszumos javaslata nem irányozza elő a 9-es és tízes cikkek törlését. Ez jó irányba mutat. Ugyanakkor csak két percben világosan leszeretnék szögezni néhány dolgot. Miért olyan fontos számomra a 9-es és 10-es cikk, és miért nem értem a tagállamokat, akik ezeket szeretnék kivenni? A tanácsi határozatban, amelyet egyhangulag fogadtak el a tagállamok, ott voltak ezek a cikkek. Az is igaz, hogy akkor nem kötelező erővel, de ott voltak. A tanácsban akkor még senki sem kritizálta őket, senki nem mondta, hogy ez nem európai kompetencia. Most hirtelen, amikor a bizottság azt javasolja, hogy kötelező ö, érvényű határozat legyen, és ezzel én teljesen egyet is értek, egyesek hirtelen rájönnek, hogy ja, ez most nem európai kompetencia, pedig korábban már támogatták azt. Azután, ami a földközi tengeren történt, most már mindenki a tanácsban azt mondja, azt kéne, hogy mondja, hogy ezt meg kell állítani, ezt a folyamatot. Tudom én azt, hogy ehhez még sok döntésre van szükség, hogy ez érdemben megvalósuljon, de az első lépés a mi szövegünk. Tehát mi lesz akkor még a következő ö, jogalkotási lépésekkel, hogyha már az első lépésben ö, Európa egyes tagállamai blokkolják a döntéshozást? Ez nem ö, felelős hozzáállás, hogyha mindenki egy Európát, egységes fellépést akar, akkor egyesek kitáncolnak ebből. A saját kollégáim is sok módosítót nyújtottak be, és többen még ennél sokkal többet szeretnének. Feléjük azt kell, hogy képviseljem, hogy nem mehetünk ennél tovább, ugyanakkor, mert a nemzeti kompetenciákat nem lehet kitágítani. De a kiegyensúlyozott vélemény szerintem az, hogy minden európai, vagyis Frontex által koordinált fellépés esetére európai szabályokat kelljen alkalmazni, és ugyanakkor ne lépjük túl saját kompetenciánkat, és ne akarjuk a tagállamokat arra rávenni, hogy feladjanak szuverenitásukból. A kompromisszumos módosítókkal ezt az irányt fogom képviselni. Legyen több Európa ezen a területen, de csak a meglévő jogalap alapján, és ne nyújjunk be a tagállamok kompetenciájába. Túlzottam. Elnök, most néhány percre felfüggesztem az ülést, mert a szavazást 12.20-ra írtuk ki, és aki csak erre jön, az úgysem lesz itt hamarabb. Tehát 12.20-ig szünet. Tisztelt kollégák, foglalják el a helyüket, kettő perc múlva kezdjük a szavazást. Okay, colleagues. Kedves kollégák, foglalja helyet mindenki. Kezdődik a szavazás. Egy témánk van, csak az időszaki munkások témája. Claude Moraes a téma előadója. az előadó előző ülésünkön már beszámolt arról, hogy az intézmények megállapodtak egymással, társbizottságunk is szavazott már ma délelőtt azokról a témákról, amelyek az ő kizárólagos kompetenciájuk alá tartoztak, támogatják a megállapodást. Az előadó a kompromisszumos szöveg egészéről blokkos szavazást kér. Erről szavazunk most, ha mindenki kész a szavazásra, akkor egy szavazás lesz csak, a kompromisszumos szöveget bocsátom szavazásra, az előadó javaslat alapján ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, nagyon egyértelmű többséggel elfogadtuk, és akkor a záró szavazás következik, ezt elektronikusan ejtjük meg, megnyitom a szavazást. Van, akinek nincs itt a kártyája, de majd hozzáadjuk. Tehát megnyitottam a szavazást, és ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 32 igen, ö, sőt 33. Gratulálunk Claude-nak, és akkor ezzel a ma ülést be is rekeztem, de még gyorsan elmondom. Egy másodperc erejé kollégák. This afternoon session. Délutáni ülésünk a 2Q2-es teremben lesz. Ott találkozunk, addig is mindenkinek jó étvágyat kívánok.